Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! A Közlekedési és Fórumi Szakbizottság ülését megnyitom. Mindenkinek gondolom megvan a következő két nap napi rendtervezete, és ha ez mindenki számára elfogadható, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk a következő a jegyzőkönyv elfogadása, vannak-e kérdések, megjegyzések az előző üléskező könyvéhez, hanem akkor azt is elfogadtuk. Köszönöm szépen. Az egységes európai vasúti térség létrehozása az első vasúti csomag. Debora Szerikiáni a jelentéstevő, és meg is adom rögtön a szót neki. Sí. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretném tehát egy kicsit bemutatni a szakbizottságnak, hogy mi a munkák jelenlegi állása. Az árnyékjelentéstevőkkel már néhány kompromisszumos lehetőségről tárgyaltunk az átdolgozást illetően, különösen a szabályozók tekintetében a finanszírozásról, az delegált jogi aktusokról és a 13-as cikkről. A szabályozóval kapcsolatosan van egy megállapodás, mely szerint a szabályozóknak a versenyt is monitorozni kell, hogy elkerüljék a diszkriminációt. Az elnök, illetve az igazgató tanács ebben az esetben a kompromisszus módosító értelmében a tagállami parlamentek által kerül kinevezésre, és megfelelő érdeknyilatkozatot kell tenniük, függetlenül kell eljárniuk, semmiféle esetben sem befolyásolhatja őket a kormány vagy egy köz- vagy állami társaság. A panaszokkal kapcsolatban saját kezdeményezésükre járnak el, maximum egy hónapon belül, attól kezdve, hogy megkapták valamennyi információt. A szabályozónak a diszkriminatív magatartást két héten belül közölnie kell a kérelmezővel, illetve módosításokat kell kérnie, hogyha az szükséges. Az egy hónapos határidőt még egy további hónappal meghosszabbítottuk a panasztétel esetén, és eh, az volt itt a célunk, hogy megerősítsük a szabályozó, a nemzeti szabályozó függetlenségét, ugyanakkor azonnal létre akarunk hozni egy hálózatot a különböző tagállami szabályozók között, hogy minden információt eh, rendelkezésre bocsássanak tevékenységükről. Ez a hálózat eh, rendszeres időközökben össze kell, hogy üljön a bizottság felhívására. Nagyon fontos, hogy a bizottság garantálja az aktív együttműködést ezen szabályozó hatás, hatóságok között, hogyha ezek a hatóságok nem képesek hatékonyan ellátni feladatukat. Ezen kívül a bizottságnak egy adatbankot kell létrehozni, melyben a szabály, amelybe a szabályozó, szabályozó hatás, hatóságoknak adatokat kell ö, szolgáltatni, például a panasztételre vonatkozóan, a saját kezdeményezésű eljárásokra vonatkozóan, a döntésekre, a szereplőkre vonatkozóan, a hozzáférési kérdések, illetve a nemzeti vasúti szállítás költségei tárgyában. Ami pedig a finanszírozás kérdését illeti, ezen kompromisszumban az infrastruktúra kezelő egy biznisz tervet készít, beruházási és finanszírozási tervvel, és biztosítja, hogy a kérelmezőket ne kezeljék diszkriminatív módon a biznisz terv elfogadása előtt. Ezen kívül azt is biztosítani kell, hogy az infrastruktúrális beruházási tervben ne legyenek finanszírozási hiányok, egyensúly alakuljon ki a más kereskedelmi tevékenységből felhalmozott többlet és az infrastruktúra költségei között beleértve az előrehozott fizetéseket, az állami koncesziókat, az éves kamatokat és a fenntartható költségeit ezen berendezéseknek. Ami a 13-as cikket illeti, ezt a cikket tárgyaltuk a legutolsó ülésen az emlékjelentéstevőkkel, és a kompromisszós javaslatban szerepel az, hogy ne diszkriminatív hozzáférést biztosítsunk valamennyi vasútársaság részére, az infrastruktúra üzemeltető részéről, tehát valamennyi vasúti társaság kapjon hozzáférést a ö, vágányokhoz, és nem, desz, nem, nem diszkriminatív módon. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy fix határidőt kitűzni, amelyet a Nemzeti Szabályozó Hatóság állapít meg, hogyha nem kap hozzáférést egy adott társaság a szolgáltatásokhoz, akkor egy alternatívát kell bizonyítani, amely technikailag is érvényes, és amely nem eredményez pluszköltségeket, hogyha nem lehet alternatívát meghatározni, akkor a szabályozó hatóságnak kell intézkedéseket foganatosítani az érdekelt felek érdekeinek tekintetbevételével. Egyébként ezt kiegészítő tevékenység céljára is használni lehet ezt az infrastruktúrát, hogyha nem lehet, kivéve, hogyha ezt, azt igazolná a kezelőtársaság, hogy nem lehet más célra ezt használni. Ezek tehát azok a cikkek, amik körül tárgyaltunk, az e, átruházáson alapú jogi aktusok tekintetében született egy kompromisszum az enyék jelentéstevőkkel. A közlekedési szakbizottság ülése után lesz egy második ülés az árnyékjelentéstevőkkel, ahol is tárgyalunk a 3-as mellékletről, a 30-as cikkről és a 7-es mellékletről, a 31-es és 32-es cikkről, a 15-es cikkről, a, hetes, a 6-os és 7-es cikkekről, az egyel melléklettel, és aztán lesz egy vita a piacnyitásra vonatkozó módosítókról. Ez tehát a munkáink ütemterve. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen. A népárt részéről köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek a bevezetőt. Nyilvánvaló, hogy itt ez egy nagyon átfogó téma, az európai vasúti piac liberalizálásáról, megnyitásáról van szó. Számos dolgot kell figyelembe vennünk a gyakorlati megoldások kidolgozásánál. Most nem akarom megismételni a jelentéstevő által elmondott fontos pontokat. Most még a dolgok folyamatában vagyunk, és ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti, illetve a nemzeti szabályozókat, az a tagállamokban történő jogalkotás illeti. Ezek olyan forduló pontok, vagy forgó pontok, amelyek mindenki számára megteremtik a versenyt, minden piaci szereplő számára is. Nagyon fontos, hogy a nemzeti szabályozókat ne terheljük túl a feladatokkal egyértelműen arra kell összpontosítani, hogy mik a funkciók. Az árrendszereket ellenőrizni kell, az árak mértékét, a struktúrákat, az állandó és változó költségeket, az infrastruktúra költségeket, és természetesen az üzemek igénybe vételének árait is, itt az üzemanyagokra is gondolni kell, és egy központi pontot kell meghatározni, hogy kik férhetnek hozzá az európai vasúti piachoz. A vasúti társaságok engedélyezése is nagyon fontos, megfelelő kritériumokat kell teljesíteniük, ennek kidolgozása még hosszabb időt vesz igénybe, akár két évet is jó lehet ha hat hónap alatt ezt tető akar hozni, akkor erről még részletesen kell vitatkoznunk. Az állami engedélyező hatóságoknak is komoly szerepe lesz, ezt is figyelembe kell vennünk, és még a szolgáltatókhoz egy megjegyzést. Ezt is lehet szabályozni, de ez egy olyan piaci szegmens, ahol a tulajdon viszonyokat tisztázni kell. És itt kisátításokról nem beszélhetünk. A szolgáltató üzemek, a szolgáltatók számára is meg kell nyitni a piacot, ez nem lesz egy könnyű folyamat. Minden esetre fontos, hogy a versenyben résztvevők számára megfelelő feltételek mellett biztosítsuk a hozzáférést. Hogyan történnek a szerződések? Lehet, hogy az üzemeltetőknek maguknak is beruházásokat kell eszközölniük, és a szolgáltatásokat kifejleszteniük, meghatározott speciális szolgáltatásokat, meghatározott speciális technikákat figyelembe véve. Ami pedig az üzemeltetőket, az infrastruktúra üzemeltetőket illeti, a néppárt közös álláspontot fog kidolgozni, és remélem, hogy itt öt alapszabály érvényesülhet. A pénzeszközök átadása tekintetében az infrastruktúra üzemeltetők, illetve a vasúttársaság között, figyelembe véve a költségelszámolásokat, és az infrastruktúra üzemeltető bevételének nyilván ott kell maradniuk, és a különböző támogatásoknak is. Tehát ezeket a pontokat kell megvitatnunk és részletesen tisztáznunk. Esetleg szóba jöhet egyfajta holding, struktúra, végig gondolása. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Sterks úr. Köszönöm szépen. raman Ramolsa nevében, az is tevőnk nevében szólok most, és most nem akarom itt lefékezni a dolgokat, csak néhány pontot szeretnék kiemelni, ami az Aldét foglalkoztatja. Ha itt a piac nyitásról beszélünk, ez az egyik legfontosabb szempont. És ez az, ahol meg kell próbálnunk közös álláspontot kialakítani. A jelenlegi helyzet nem ideális, és a munkánknak a piac nyitást kell szolgálnia, annak mielőbbi megvalósítását. Másodszorban a frakciónk úgy véli, hogy minden országnak erős szabályozóra van szüksége, szabályozó testületre, amely jól meg tudja ítélni a helyzetet, és biztosíthatja az optimális helyzetet az infrastruktúra üzemeltetők és a vasútársaságok számára egyaránt. Ha megnézzük a kompromisszumos módosítókat, néhány dolog szerintem egy kicsi túl bonyolult, és ez fékezheti a szabályozók hatékonyságát. Az 56-os cikk, az új 3C, a kompromisszum szerint, és most angolul olvasom fel, és ezt követi a lista az cikkben a bizottságon belül kifelelős, ugyanis itt 27 szabályozó hatóságról beszélünk, és mindegyik átadja a jogszabálytervezetét a bizottságnak, aki rábólint vagy sem. Szerintem ez így nem működő képes. És van még néhány dolog, ha arról beszélünk, hogy a bizottságnak kell ezeket megoldania, szerintem ezeket a dolgokat alaposan át kell tekintenünk, és törekednünk kell az egyszerűsítésre és erősítenünk kell a nemzeti szabályozókat. Ha ezt akarjuk, akkor a bizottság inkább egyfajta fellebbviteli bíróságként működne, miután nincs európai szintű szabályozás, azt kell, arról kell gondoskodnunk, hogy a munkánk hatékony legyen, és a bizottság egyfajta döntőbíróként járjon el, és ne mindent külön-külön leellenőrizzen. Nem tudom persze, hogy a bizottságnak ehhez kellő kapacitása van-e. Számomra teljesen világos, mint ahogy Kün úr is elmondta, hogy az átláthatóság a nemzeti szabályozók esetében nagyon fontos. Az infrastruktúra üzemeltető és a vasúti társaság közötti kapcsolat meghatározó, és e tekintetben a pénzügyi átláthatóság alapvetően fontos. El kell kerülni, hogy egyfajta ilyen haveri és homályos kapcsolatrendszer alakuljon ki közöttük. Még szerintem komoly lehetőségek vannak további egyszerűsítésekre. És tovább kell munkálkodnunk az előttünk lévő javaslatokon, még néhány pontot röviden kiragadva. A nyolcas cikk kapcsán, ami az infrastruktúra finanszírozását illeti, itt az szerepel, hogy a tagállamok közül majdnem mindegyikben konzultációt kell folytatni az infrastruktúrára vonatkozó stratégiai terv kapcsán, és itt a helyi hatóságokat, illetve az összes érintett felet be kell vonni, szakszervezeteket is, ágazati szinten is, valamint a felhasználókat. Mikor készül el ez a stratégiai terv? Nyilván attól függ, hogy ezek a konzultációk hogyan zajlanak. Itt végül is a jövő század vasútjának jövőjét fogjuk meghatározni. Hogyha azt mondjuk, hogy a bevételek nem fedezik az infrastruktúra üzemeltetőinek költségét, akkor a tagállamoknak finanszírozást kell nyújtaniuk ezen üzemeltetőknek. Tehát amit az infrastruktúra üzemeltetője végez, azt a tevékenységet az államnak is támogatnia kéne. Nyilván nem várhatjuk el, hogy ezeket a költségeket száz százalékban finanszírozzák. Tehát ez is egy példa arra, hogy itt is szükség van az egyszerűsítésre, és meg kell vizsgálnunk, hogy valóban tisztában vagyunk-e minden következményével ennek a javaslatnak. Végezetül, elnök úr, oda kell figyelnünk arra is, hogy végül is megfelelő konzisztencia, következetesség érvényesüljön az Európai Parlament álláspontja kapcsán. Ez nem a legkönnyebb szakmai kérdés, nagyon nehéz itt a különböző dolgokat következetesen összeilleszteni, és pontosan megvizsgálni, éppen ezért nagyon fontos, hogy az egyes lépéseknek milyen következményei lesznek. Végig kell tehát nézni az összes cikket és mellékletet ebből a szempontból is. És az eddigi vitákból az szűrhető le, hogy egyelőre még hiányzik ez a fajta következetesség és azt hiszem, hogy itt a bizalom hiány is megemlíthető nem csak a frakciók között, hanem a különböző érdekelt felek között is. Tehát az egyszerűség az első fontos szempont, de ettől nem marad el jelentőségében a következetesség sem. Nagy többséget kell biztosítanunk a javaslat mögé, és fontos, hogy elkerüljük az ellentmondásokat. Itt számos csapda adódhat, és ezekre körültekintően oda kell figyelni. Köszönöm szépen. Dank u wel, voorzitter. Ook mij geldt dat ik eh, onze schaduwrapporteur. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Saját részemről is el tudom mondani, hogy egy olyan árnyék jelentéstevőt képviselek, aki nincs jelen körünkben, éppen ezért néhány megjegyzéssel szeretnék élni, illetőleg kiegészíteném az eddig elhangzottakat, ami a szabályozó hatóságokat illeti. Hogyha itt új ügynökséget hoznak létre az Európai Unión belül, akkor mi ettől nem vagyunk különösebben lelkesek. Egy új Európai Uniós ügynökséget úgy gondoljuk, hogy ez túl messzire menne lenne. Már most létezik ugyebár a vasúti ügynökség, ővelük való együttműködést jobban támogatnánk, de hogy most újra egy új ügynökséget hozzunk létre, ez számunkra túl messzire menne. És föl kell tennem a kérdést a jelentéstevőnek a baltikumi államok különleges helyzetét. Ez egy, ez egy egyedi és rendkívül bonyolult helyzet, Észtország, Lettország, Litvánia közötti vasúti kapcsolatok, illetőleg az észak-déli kapcsolódás Varsó felé. Itt érdekelne, hogy a hálózat hogyan működne mi a helyzet akkor a balti országok keleti kapcsolataival, Oroszország, Ukrajna, Fehér Oroszország vonatkozásában. Ezeket a tevékenységeket gyakorlatilag kizárólag az állam finanszírozza, és így a balti államok számára egy rendkívül nehéz helyzet alakul ki a piac további liberalizációval vonatkozásában, hogyha a fehér orosz, illetőleg az ukrán vasúti társaságokkal kell nekik együttműködni. Ez egy nagyon specifikus eh, probléma, természetesen nem tudom én itt most megmondani a megoldást, de úgy gondolom, hogy ezekről a kérdésekről is gondolkodnunk kell, hogy hogyan tudunk akkor viszonyulni a balti államok speciális helyzetéhez. És ez nem csak a vasútra vonatkozik, hanem az infrastruktúra üzemeltetésére. Hogyha útvonal használati díjakat megemeljük, akkor gyakorlatilag lehetetlenné válik az, hogy, hogy mondjuk a tengeri szállítást vegyék igénybe, hogy adott esetben az árut ne rakják át közútra vagy vasútra, hanem maradjanak meg a hajókon. Itt talán a bizottság tudna nekünk segíteni, és várjuk is a bizottság véleményét, hogy hogyan látják önök ezt a baltikumi kérdést, és szeretnék hozzászólni ami, ahhoz is, amit a Sterks mondott, itt nem csak liberalizációról van szó, hanem a szabad piac működését kell optimalizálni. Az én, az én én hazámban láttuk azt, hogy nagyobb a mozgástér a vasúton, akkor a fuvarozók és az ügyfeleik számára is könnyebbé válik a helyzet, és ezt a jó állapotot meg kell tartani, viszont ez a helyzet fog valószínűleg a jövőben elnehezülni, hogyha itt különféle infrastruktúra üzemeltetőkkel és vasútársaságokkal kell együttműködni. A teljes körű megosztás bizonyos országokban ugyebár holdingok jöttek létre, de mi nem támogatjuk azt, hogy mindkét feladatot egy-egy holdingba ö, helyezzenek ki, és az infrastruktúra üzemeltetők meg tudnák azt is vizsgálni azt, hogy hogy a fuvarozók adott esetben bizonyos ár emelkedést el tudnának a viselni. De ez nem is az infrastruktúra üzemeltető feladata, hiszen éppen különbséget akarunk tenni a fuvarozó él és az infrastruktúra üzemeltető között. Nem azt akarjuk, hogy a Fekete Péter állandóan az infrastruktúra üzemeltető kezében legyen. Én úgy gondolom, hogy nagyon odan kell figyelni, hogy mi is lesz a végeredmény. Na most, ami a piac működését, üzemelését illeni, illeti, mi nagyon szívesen vennénk azt, hogyha további motivációkat teremtenénk a szállító cégek vonatkozásában, hogy csökkenjen a zajterhelés, egy ö, valamilyen változó rendszerből, változókból álló rendszer, tehát hogy azok a fuvarozók, akik ö, kevésbé terhelik a zajjal a környezetüket, ők jobb tarifákban részesüljenek a jövőben adott esetben. Tehát ezek a legfontosabb pontok a mai napi vitában, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a bizottság hogyan fog reagálni a balti államok kérdéséhez. Kramer úr? Ugye itt elhangzott, hogy egy nagyon átfogó kérdésről van szó, a liberalizáció kérdése, és ez a dolog attól ennyire terjedelmes és átfogó, mert mi magunk tettünk ennyire terjedelmessé és átfogóvá. 2001-ben volt egy áttekintés, akkor a jogszabályi környezet teljesen világos volt. Kilenc évig aztán elaludt ez a téma, és aztán újra nyomás alá került. A kérdésem az, hogy egyáltalán ez a probléma létezik-e Európában, az akkori törvényekkel, jogszabályokkal egyáltalán összhangban volt-e. Tudjuk, hogy a, hogy a piac megnyitása még mindig nagyon messze van, ugyan van néhány kivétel, és hogy most unbundlingról beszélünk, vagy nem, ezt a bíróság fogja eldönteni, tehát idáig még nem értünk el, harmadsor, harmadik alkalommal futatkozunk erről a kérdésre, erről ezen a rendkívül általános szinten, és hogyha sikerül ebben a három elvben megállapodnunk, akkor jóformán elvégeztük a feladatunkat, hiszen tudjuk azt, hogy egy szigorú és egységes szabályozó hatóságra van szükség, a pénzáramlatokat átláthatóvá kell tenni, és azt is tudjuk, hogy a szolgáltatási létesítményeket meg kell nyitni azért, hogy verseny, lehegy, verseny legyen. De mindezeket a kérdéseket az unbundling leárnyékolja. Az utolsó találkozó óta abban megállapodtuk, hogy a határidőket ugye tudjuk egységesíteni, itt már nincs eltérő értelmezésre lehetőség, hogyha benyújtottam egy panaszt, vagy ha egy szlotra benyújtottam egy kérést mondjuk öt napra, vagy bárhány napra, akkor ez egységesen szabályozva van. Tehát szükségünk van egy adatbankra, mert az Európai Ügynökség nem tud mindent állandóan leellenőrizni, mert ez meghalad meghaladja a kapacitását, meg, meghaladja a kapacitását, de hogyha a dolgok 90%-át nemzeti szinten lehet szabályozni, akkor mire van szükségünk Európának, mi lesz akkor a feladata egyáltalán? de természetesen vannak problémák egymás között is, a frakciókon belül is, a frakciók között is vannak még problémák hiszen nagyon sokan azt mondják erőteljesen, hogy a hálózat és a szállítók, ő az alfája és az omegája ennek a kérdése, ha ezt nem tudjuk elválasztani, akkor nem, nem oldottunk meg semmit. De látjuk az akadályokat, hiszen vannak olyan országok Európában, ahol a hálózatot és az üzemeltetőt elválasztották egymástól. Ennek ellenére látjuk a módosító intétványokat, hogy például a csalagutat vegyék ki ebből a körből vagy legyenek azok, vagy a szolgáltatási kör az mindenkire vonatkozzon, kivéve a nagysebességű vonalakra és 2000 10. január 1 -e óta a személyforgalomban, ugyebár történtek szabályozások, és ez azt jelenti, hogy én most vagy követem az elvemet, azaz a piac megnyitását, de akkor az összes típusú diszkriminációt minden szinten meg kell akadályozni. És ami a gyakorlatban véleményem szerint nem működik, talán itt a jó, jó indulatú volt, én ezt nem vonom kétségbe, tehát hogy valaki mondjuk eh, két évig dolgozott egy vasúti társaságnál, korábban egy szabályozó hatóságnál volt. A német példát tudom mondani, amikor utoljára arról vitatkoztunk, hogy ki legyen Németországban az új szövetségi közlekedési miniszter, de azt el tudom mondani, hogy olyan személyre van szükségünk, aki korábban soha nem foglalkozott közlekedési kérdéssel, ugyanis az utolsó hat szövetségi eh, közlekedési közlekedési miniszternek halvány lila fogalma nem volt a közlekedésről, hanem a munka közben tanulta meg azt a dolgot, hogy mivel is kell neki foglalkoznia természetesen a szabályozó testületnek függetlennek kell lennie. Hát nem attól függ, hogy az illető előtte hol dolgozott, és utána hol dolgozik. Hozom már megint a német példát. Németországban van ugyebár a nem állami vasúti társaságok egyesülete, ők nagyon jól ismerik, hogy mit jelent az, hogyha egy monopólium helyzetben lévő cég tud diszkriminálni. És és ki lett ezeknek a főnöke, ugye mondjuk a szabályozó hatóságnak a, a vezetője és, ez, és ettől nagyon meg fog nehezülni a helyzet, hogy, hogy hogyan, akar, hogyan fognak akkor ők mondjuk diszkriminálni, hogyha egy ilyen, hely, ilyen személy hely, kerül ebbe a helyzetbe. És mindez nem csak a kis államokra vonatkozik, akik erre megfelelő potenciállal talán nem is rendelkeznek, hanem itt egy elvi kérdésről van szó, e, és én úgy hiszem, hogy ezt kell tudnunk megoldani. Ami pedig a balti államokat illeti, én nem szeretném, ha a dosszéban az állna, hogy a balti államok kivételes helyzetbe kerülnek, hanem vegyük itt a harmadik országokat mondjuk Bulgáriának van kapcsolata Törökországgal, mondjuk nem annyira jó a példait, de ott is felmerülnek bizonyos kérdések, mondjuk harmadik országok vonatkozásában lehet bizonyos kivételeket tenni, de hogy itt csak a balti államokat nevezzük meg, én ezt mindenképpen problematikusnak tekintem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Ross úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Nem szeretném megismételni azt, ami elhangzott, mert nagyon világosan kiderült belőle nagyon sok minden, de szeretném azt én is kihangsúlyozni, hogy mindannyian érdekeltek vagyunk abban, hogy egyértelmű üzenet menjen ettől a bizottságtól a tanács felé, és hogy e, valóban e, meg tudjuk azt magyarázni, hogy miért is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogyan nyitjuk meg a piacot. Hogyha a piacot megnyitjuk, akkor mindenkinek szabad hozzáférése van, lenne a piachoz, és akkor ezt a témát már nagyon gyorsan le is tudtuk volna söpörni az asztaltól, sőt már tíz évvel ezelőtt megoldhattuk volna ezt a problémát. A piac azonban még mindig nincs megnyitva, és ez a piac még mindig rendkívül nemzeti jellegű, és állítólag európai, európai munkahelyeket hoz létre, holott nem is lenne ez teljes egészében a feladata, és a piaci részesedések nem növekednek maguktól és magától értetődő módon. Természetesen vannak jó példák, hiszen szükség van egy felügyeleti hatóságra, amely független. Nem akarok azzal foglalkozni, hogy aki ott dolgozik, az, az nem dolgozott korábban, korábban soha a vasútnál, én ezt abszurd dolognak tartom. Én tudom, hogy a legjobb vadőrzőből lesz a, később a legjobb erdész, de ettől függetlenül szükség van arra, hogy független legyen ez a szervezet, struktúrájában is független legyen, és ne legyen függő egy menedzsertől vagy egy üzemtől, ami bizonyos országokban előfordul ez egy nagyon lép, nagy lépést jelent, megfelelően szakképzett személyzettel kell rendelkezni, akiket jól, fizet, jól megfizetnek, és megfelelő kérdésekre határozott időn belül válaszolnia kell tudni. Persze nem minden kérdésre kell szab, egy tanulmányt elkészíteni, mert azt nem várhatjuk el természetesen, hogy a szabályozó hatóság minden, kér, minden kérdést le tudjon fedni, azt is tudjuk természetesen, és ha nem is tudjuk megoldani, de legalább beszéljünk róla, hogy egyes országokban az, az engedélyezési, hatós, a engedélyezési tevékenység annyira bonyolult, hogy ez akadályozza legjobban a szabályozó hatóság munkáját. Tudjuk tehát, hogy mit várhatunk el a szabályozó hatóságtól, csinálja a munkáját jól, hatékonyan és olcsón. Bizonyos országokban pénzügyi okokból jóformán csődbe mentek, a legkülönfélébb okokból Igazából a minimális feladat az, hogy ott valaki vállaljon át magára a feladatokat, természetesen fontos, hogy cselekvőképes legyen, és ebben Dirknek igaza van. Az sem várható el, hogy az állam fizet minden, de az sem fogadható el, hogy bizonyos dolgokat nem számolnak el, és kiderül, hogy senki sem illetékes ebből a szempontból, és ebből a szempontból a szolgáltató hatóság hamarosan csődöt jelenthet, mert nem képes finanszírozni a tevékenységét. Nekem is az a véleményem, ami elhangzott a balti kumi államokkal kapcsolatban elhangzott. Tehát itt nem a balti államokat kell megnevezni, hanem a harmadik országokat kellene itt megnevezni, kis országokat, nem csak Belgiumot, hanem mondjuk Belgiumot is, nem lehet őket a nagy struktúrákkal össze hasonlítani, hanem próbáljunk a helyi realitások alapján eljárni. És ez azt jelenti, hogy nekik is szükségük lehet egy erős szabályozó hatóságra. Ez is segíthet a kisebb országoknak, hogy hatékonyabban üzemeltessék a vasutat és a döntéshozatal. Nos, akarjuk-e az unbundlingot, vagy nem? Amit nem szeretnénk, az az, hogy holnap két nagy üzem legyen Európában, az egyik a teherfuvarozással, a másik a személyi fuvarozással foglalkozni, és ilyen módon megoldja a piacnak a, fel, a felosztását. Nem akarjuk, hogy az állami monopólium holnap után két vállalat monopóliumává alakuljon ki így úgy kell eljárnunk, hogy a kicsik túléljenek, a nagyok viszont tisztességes módon tudjanak szerepet vállalni a piac megnyitásában és felosztásában. Én úgy gondolom, hogy ezt a vitát le kell zárni, nem mondhatjuk azt, hogy nem akarjuk az unbundlingot, de annyi feltételt támasztok vele szemben, hogy jóformán lehetetlenné teszem a dolgot. Én azt javaslom, hogy a bizottság a két tézissel szava, foglalkozzon és szavazzol, és ennek alapján mondja meg azt, hogy akarja az unbundlingot vagy nem, de ne tegyünk úgy, minthogyha az unbundling az egy ilyen önmagából élő és a, levegő, és a levegőben levegő dolog legyen legyen, a, te, tehát nem az a feladatunk, hogy az unbundling jó-e vagy rossz, hanem a megfelelő megoldást kell megtalálnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és mindannyiuknak, akik dolgoznak a megoldáson. Itt a piac működéséről van szó, és ugyanazon kiinduló feltételekről valamennyi piaci szereplő számára. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy itt mindenek előtt a hatékonyabb vasúti közlekedésről van szó, és nem szabad alulbecsülnünk, hogy ennek milyen kihatásai lehetnének. Jelenleg nincs technikai interoperabilitás nem ez a fő téma most ebben a kérdésben, de mégis tudatában kell lennünk e kérdés fontosságának. A munkamódszert illetően volt némi habozás és feszültségek az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevő asszony között, de most újra visszatértünk a helyes útra, és a dolgok végre újra lendületbe jöttek azon tény ellenére, hogy különböző kérdésekben valószínűleg nem lesz egyszerű megoldás. Mindig követelések kerülnek majd elő, például a szabályozó hatóság esetében. Itt viszont egy messze menő megállapodás van, vagy az infrastruktúra finanszírozást illetően, vagy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknál, ahol pedig az elfeladhatóságról van szó, ott is elérhetünk egy bizonyos konszenzust. Matyőnek szeretném elmondani, hogy még a lezárás előtt meg kell vizsgálnunk, hogy mindez jól összeillik-e, és hogyan is néz ki ez a struktúra egészében, hiszen ezt a kérdést az utóbbi időben némileg elhanyagoltuk. Most pedig Dirk kollégáj, kolléga megjelölve, Dirk, támogatni tudlak, amikor felveted a kérdést a bizottság szerepét illetően. Néha egyesek saját maguk szemére nehezítik meg a helyzetet. A bizottság esetében tényleg szükséges az összes javaslatnál vagy döntés tervezetnél automatikusan bekapcsolni a bizottságot. Tehát, hogy ez egy olyan felleviteli hatóságként működne, amely minden döntésnél automatikusan bekapcsolódik. Hiszen egyes döntéseknél a tagállami hatóságok szintjén zajlik a döntés, és aztán itt még egy európai szabályozó hatóság létrehozásáról is szó van, amelyben valamennyien azt hiszem, hogy egyetértünk, és kedvezően értékeljük ezt. Az infrastruktúra kezelők finanszírozása, az üzleti tervet tehát be kell nyújtaniuk, és az infrastruktúra üzemeltetőknek saját maguknak kell felelősnek lenniük ezért, talán ezt a gyakorlatot itt még külön említenünk kellene, hiszen sok kolléga kritikával illeti most ezt a tervezetet, azt mondja, hogy túlságosan részletes, nem kell egy ilyen tervezetben mindent beleírni. Egyesek azt mondják, hogy még más kérdéseket is tárgyalnunk kell. Azt hiszem, hogy a lehető legegyszerűbb megoldást kell választanunk, és aztán következetesen eljárnunk éppen ezért amellett lennénk, hogyha az egyes ö, aspektusok tekintetében megállapodásokat érünk el, akkor utána még egyszer vizsgáljuk ö, felül az anyag összességét, hogy összességében is rendben van ez. Fontos, hogy a célt mindig szem előtt tartsuk, mégpedig azt, hogy javuljon a vasúti közlekedés, több elégedett ügyfél legyen, és versenyképesebb legyen a vasút, illetve a vasúti társaságok, és nagyobb legyen a vasútpiaci részesedése. Bizonyos szempontokról még nem esett szó, ezeket szeretném most itt felvetni akár kompromisszós módosítók formájában a plenárison, például a válsághelyzetekben való részvétel, Belgiumban, de akár más országokban is vannak incidensek időnként, és akkor felmerül az a probléma, hogy az üzemeltető, amely független az infrastruktúra menedzsertől, nem közlik azonnal velük, hogy milyen probléma merül fel, tehát a kommunikációnak sokkal gyorsabbnak kellene lennie, hogy a szereplők gyorsabban cselekedhessenek az ilyen incidensek előfordulása esetén végezetül elnök úr. Még egy megjegyzés. Azt hiszem, hogy az ügyfelekkel kapcsolatosan is kell tennünk valamit, azért, hogy a fogyasztók könnyebben hozzáférjenek az információkhoz, például az iPhone-on, az iPad-en és egyéb alkalmazási programokon keresztül így például a repülő menetrendeket le lehet hívni például ilyen eszközökre, de a vasúti társaságok esetében ilyesmi még ritka, hogy egy klikkel, egy kattintással valaki azonnal tájékozódhat, hogy hogyan jut el például Belgiumból a legegyszerűbben Spanyolországba vagy Dél-Franciaországba. Azt hiszem, hogy itt még elérhetnénk egyecsmást, és az fogyasztók érdekében tehetnénk valamit. Okay. Rike úr. Köszönöm, elnök úr, röviden. Nem ismétlem meg mindazt, ami elhangzott. Szereki Elni asszonynak szeretnék gratulálni, aki nagyon jól előre haladt ezen a nehéz úton valamennyien tudjuk, hogy a vasút helyzete nem kielégítő jelenleg Európában és általában beszélünk a környezetbarátabb tételéről, a modális közlekedésnek, illetve a széndiokszidmentesítésről, de ez nem lehetséges, hogyha nem hatékony a vasút, illetve nem versenyképes a közúti szállítással vagy a légi közlekedéssel. Ez tehát egy valódi probléma. Tehát teljes mértékben meg kell nyitni és versenyképessé tenni ezt a, az ágazatot, hogy valóban alternatívát a vasút a közúti közlekedéssel szemben. A második megjegyzésem a jelenlegi helyzetben az első vasúti csomag után vagyunk még mindig tíz évvel, mert nem alkalmazták az első vasúti csomagot helyesen. És nem lenne jó, hogyha ugyanezt a rendszert alkalmaznánk, ugyanilyen bonyolult rendszert, amely mindenféle értelmezésre ö, okot adna. A rendszerünk nagyon hatékony kell, hogy legyen, és rendkívül világos rendelkezésekre van szükség. Nem akarok most részletekbe bocsátkozni a módosításokat illetően, de azt hiszem, hogy megállapodtunk abban, hogy erős tagállami szabályozóra van szükség, ennek az eljárásnak egyszerűnek kell lennie, hogy ne legyenek túlzott panaszételi eljárások a bizottság irányába, vagy és így a bizottság jó feltételek mellett folytathassa a munkáját. Egy európai szabályozóra is szükség van, annál is inkább, mivel a tagállami szabályozók erősek lesznek, és nekik támaszkodniuk kell tudniuk egy ügynökségre, és az lehetővé teszi, hogy ezt a három vasúti csomagot közelítsük egymáshoz, és itt a biztonság és az interoperabilitás problémával tudjunk foglalkozni, hiszen hogyha ezeket a problémákat nem szabályozzuk a jogalkotási problémá keretében az átdolgozásnál, akkor az vasúti rendszer látja ennek kárát finanszírozási szabályokra is szükség van, hogy tervezhetőek legyenek az infrastruktúrák, ezeknek a szabályoknak egyszerűknek kell lenni, elfogadhatóknak a tagállamok számára, hiszen különböző méretű, különböző földrajzi helyzetű államokról van szó, más érzékenységekkel bírnak az államok. Tehát a világosság, az egyszerűség, éppen az a feltételek, hogy a tanács elfogadhassa majd ezeket a szabályokat. Nem akarnék részletekbe bocsájtkozni, a szétválasztásról szólnék még. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért an, abban, hogy ez a piacnyitás feltétele. Sokkal világosabban meg kell nyitni a piacokat ebben a keretben. Csak egy kis példa, egy nagyon bonyolult szöveghez, szövegre van szükség a kabotás területén, éppen azért, mert tagállami szinten még nem nyitott ez a piac, ez teljes mértékben érthetetlen, és mindig polémiák tárgyát képezi, hogy miért nem nyit, hogyha egyszerűen megnyitnánk a piacokat, akkor ez a probléma nem állna fenn mert mindig visszavonunk egy-egy lépéssel az álláspontunktól, és ez eredményezi aztán ezeket a problémákat végeredményben, hogy tényleg szétválasztásra van szükség, unbundlingra, de olyan feltételek mellett, hogy a forgalom ne helyeződjön át még inkább a közúti közlekedésre. Nos, a részleteket illetően azt hiszem, hogy egyszerűbbnek, világosabbnak kell, hogy legyen, egyszerűbbek, világosabbak kell, hogy legyenek ezek a szabályok az interoperabilitás jegyében, és csak így tudunk egy hiteles alternatívát kínálni a közúti közlekedéssel szemben. Thank you, Mr. Parker. Köszönöm, Parker úr. Köszönöm szépen én is eh, szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Néhány megjegyzéssel még kielégi, kiegészíteném a már elhangzottakat. Számomra fontosnak és észszerűnek tűnik, hogy a kiindulópontot ahhoz igazítsuk, hogy mi a célkitűzésünk. Mások is eh, hangsúlyozták már a célkitűzést, nevezetesen, hogy a közúti közlekedéshez képest kínáljunk alternatívát, és megkönnyítsük az egységes vasúti közlekedést úgy, ahogy a repülésben, a menetrendek esetében, a jegyvásárlások esetében történik. Le kell bontani a határokat, és le kell bontani a piaci hozzáférést gátló akadályokat. Annak érdekében, hogy ne kövessünk el hibákat, és túl részletesen próbáljuk szabályozni a piacot. Itt sok mindenben nem vagyok szakértő, mint ahogy a kollégáim sem, de szerintem az Európai Parlament képviselőiként hibába esünk, hogyha túl részletesen dolgozzuk ki a javaslatot. Ha megnézzük a mostani javaslatot, gyakorlatilag ez, ez úgy festene, hogy az EP egy túlszabályozó szerepet kíván betölteni, és ezáltal a fontos dolgokat szem elől tévesztenénk. Szerintem ezt el kell kerülni. Néhány részletet szeretnék csak említeni. A kettes kompromisszumos kapcsán a hatos cikk az infrastruktúra üzemeltetőt illetően, a mellékletben szerepelnek eh, a jogszabály eh, javaslatok, konkrétan például, hogy a tevékenység ne két, hanem három évre vonatkozóan kerül szabályzásra. Tehát számos olyan részlet szerepel ebben az anyagban, amit szerintem eh, nyugodtan törölhetnénk, kihúzhatnánk, és szerintem ez a kompromisszum azért sem működne, mert túlságos mértékben részletekbe bocsátkozik. És azt hiszem, hogy a tervezet nem kellőképpen veszi figyelembe a gazdaságossági szempontokat sem. A szolgáltatónak nem csak, hogy meg kell indokolni, hogy miért kíván bizonyos szolgáltatásokat nyújtani, hanem meg kell neveznie bizonyos versenytársakat is, akihez képest bizonyos versenyelőnyöket jelenthet az ő kínálata. Tehát azt hiszem, hogy az ilyen ügyekben kellene körültekintőknek lennünk, a közúti közlekedés kapcsán is már szóltunk arról, hogy a célkitűzéseket nem szabad túlságosan, ambiciózusan meghatározni, és egyensúlyra kell törekednünk a teher, gépjármű, forgalom, illetve a vasúti teher szállítás között, figyelembe véve a különböző szempontokat, így például a zaj, terhelést, az ezzel kapcsolatos költségeket. Tehát eh, laikusként eh, én azt mondom, hogy számos lehetőség eh, van, amit figyelembe vehetnénk, és sokkal fókuszáltabbá tehetnénk ezt az anyagot a nyilvánosság előtt is, bemutatva, hogy az Európai Parlament támogatja a szabad piaci hozzáférést a vasút esetén, magasabb színvonalra, versenyképesebb árakra törekedve és jobb kínálatot nyújtva. Said úr. Dawcą cienią Gratulálok a jelentéstevő asszonynak, valamennyi munkatársának, néhány észrevételem lenne a módosítókra, a kompromisszós módosítókra vonatkozóan. Két kérdéssel kapcsolatban a finanszírozás és a zajártalom kérdései ezek. A nyolcas melléklet egyes és ötös pontjaiban szerintem a hálózathoz való hozzáférés díjszabását egy végrehajtási jogi aktusban kellene meghatározni, az infrastruktúra üzemeltetőnek idővel kellene rendelkeznie, hogy aztán fokozatosan alkalmazza ezt. A különböző tagállamok által alkalmazott módszertan e tekintetben rendkívül eltér. A bizottság egy részletes elemzést mutat be, amely bemutatja a költségszámítás alapjait a nyolcas mellékletben. Ezt a pontot tehát törölni kell, és a módszertan, tehát végrehajtási jogi aktusokon kell, hogy rögzítésre kerüljön egy részletes elemzés alapján a bizottság részéről. Aztán a csökkentés engedélyezése. Ez egy teljes interoperabilitáson kell, hogy alapuljon, itt a gördülő állományról és az infrastruktúráról egyaránt szó van. A jelenlegi javaslatnak az lehet a következménye, hogy az üzemeltető ki akarja egyensúlyozni a haszonvesztességet egy adott ágazatban azáltal, hogy növeli az árakat egy másik szolgáltatási kategóriában tekintettel arra, hogy a szerítés költségei és a közös szabályok, amelyek ennek meghatározására vonatkoznak, még nem jöttek létre, ezért a zajra vonatkozó megoldás nagy túl korai. A bizottság a fehér könyvében szól ezen közös szabályok kidolgozásáról. Itt a zajra vonatkozóan 2020-ig történik majd ez meg. Úgy vélem, hogy a gördülő állománynak megfelelő szabályokra lenne szüksége, és megfelelő berendezésekre, és ez sokkal hatékonyabb lenne, mint a díjszabások módosítása. Például csökkent a díjszabás azon üzemeltetők esetében, amelyek jobb gördülőállományjal rendelkeznek, amely kevésbé zajos, az egészet egyszerűen elzárhatja a piacot bizonyos szereplők elől, akik nem rendelkeznek ilyenfajta gazdálkodóállományjal. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is szeretnék köszönetet mondani Szerakiáni asszonynak, illetve mindazoknak, akik ezen a szövegen dolgoznak, amely bizonyosan nem könnyű, és bizonyosan nincs nagy összhang néhány fő kérdésben. Nos, ezzel az anyaggal kapcsolatban, a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatosan a 13-as oldalon a piacnyitásnál not text so far szerepel. Nos, számomra ez az oldal a vita magja, és még mindig zajlik az ezzel kapcsolatos szöveg kidolgozása. Nem tudom, hogy mi történik a piac liberalizációjával kapcsolatosan. Nos, ez az oldal és az a négyes fejezet sajnos még azt mutatja, hogy itt nincs megfelelő hajlandóság. Nos, a liberalizációnak szerintem meg kellene előznie bármiféle vállalkozási struktúra szabályozást, hiszen nem lehet most itt szabályozni, bonyolítani az életüket, és aztán ö, megnyitni a piacot. Ez egy olyan dolog, amely nem működik. Tehát én szeretném megismerni, megtudni azt, hogy van-e egy ilyen fajta szándék, hogy elmozduljunk a szabad piac irányába, vagy nem elfenn ilyen szendék. Ez a fő kérdés. A font, az erős szabályozó fontos, hogyha szabad a piac, az erős unbundling, szétválasztás szintén jó lehet, hogyha ezek a struktúrák kilépnek a szabad piacra, azt hiszem tehát, hogy a vitánk magát éppen ez képezi. A másik téma pedig az utolsó láncszemre vonatkozik, hiszen soha nem lehetünk versenyképesek a közúti szállítással, vagy más, közúti, más közlekedés infrastruktúrákkal, hogyha nem sikerül egészen gyakorlati szempontból is egyszerűen összekapcsolni a nagy közlekedési csomópontokat. Ez tehát a két fő feltétel. Ami pedig az unbundlingot illeti, túlmenően azon, hogy itt két fontos funkció áll fenn, hiszen egyrészt az infrastruktúra tulajdona és ennek kezelése van, és másik dolog a vonatok üzemeltetése, működtetése. Ez két különböző dolog, két eltérő funkció. Tehát ez két önálló független társaság kialakulását eredményezhetné, de ebben az esetben ott van annak a szükségessége, is, hogy kompromisszumra jussunk. Jó lenne, hogyha a javasolt szöveggel kapcsolatban feltetnék néhány kérdést, és szeretném megérteni, hogy az E pontban, ami ugye a szétválasztásra vonatkozó szöveg E pontja, szeretném tudni, hogy ki fogja a kinevezéseket eszközölni, ki készíti el az üzleti tervet a társaság esetében, és ennek alapján azt hiszem, hogy választ adhatnánk ezen kompromisszumot illetően, a két funkciót, illetve a két társaságot illetően, amelyek számomra teljesen eltérőek, de mindenképpen kompromisszumra kell jutnunk ebben a kérdésben. Aztán vannak itt formai hibák, a struktúra, a titkárság vonatkozásában jó lenne, hogyha ezeket a titkárság tisztázni tudná, hiszen itt vannak olyan hivatkozások a szövegben, amelyeket én nem javasoltam. Ez két-három más technikai jellegű észrevétel, amit majd ezen ö, dokumentum létrehozóival tudok majd megvizsgálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A magam részéről annyit szeretnék említeni, hogy nagyon érdekes végighallgatni a képviselőtársaim megjegyzéseit, júliusi Strasbourgi ülésen az árnyék jelentéstevők már üléseztek, és itt azt hiszem, hogy más hangulat alakult ki a mai ülésen, mint amit az árnyék jelentéstevők ülésén tapasztaltam ott. Csak a problémákról hallottunk, problémákról és még több problémáról. Most viszont arról hallunk, hogy egyszerűsítsük a dolgot, igyekezzünk a megállapodást tető alá hozni. Ezzel egyetértek, de talán ha a szakbizottság minden tagja részt venne az elnyék jelentéstevők ülésén, sokkal könnyebben megoldhatnánk a problémákat. Szeretném aláhúzni, hogy ez a folyamat most már fájdalmasan lassú, és tisztában kell lenni azzal, hogy mik a kötelezettségeink annak érdekében, hogy novemberig megállapodjunk. A tanácsnak már van kialakult álláspontja, és most gyakorlatilag a leglassúbb teher vonat sebességével haladunk, és nem egy TGV sebességével. Miért fűződik ekkora érdeklődés ehhez a kérdéshez? Miért dolgozunk ezen? A válasz egyszerű. Azért, mert korábban az első vasúti csomag óta semmi nem történt. Az egyik kollega igen helyesen utalt arra, hogy gyakorlatilag kilenc évig semmi nem történt, minden ugyanúgy történt, ahogy korábban. Tehát tisztában kell lennünk a kötelezettségeinkkel, mint szakbizottsági tagok. Az árnyéki jelentéstevők és a jelentéstevőnek természetesen minél komolyabban kell venniük a felelősségüket. A bizottság javaslata elhangzott túl szakmai. Én ezt megkérdőjelezném, és talán ebben rejlik a probléma. Lehet, hogy a bizottságtól kellene egy egyszerűbb javaslatot kapnunk, mert akkor nem egy ilyen nagyon szakmai jellegű kézikönyv előtt állnánk, mint ami most a kezünkben van. Nyilván nem akarjuk túlszabályozni a szektort, viszont biztosítani kell, hogy megfelelő szabályozók működjenek független módon. Én azt várom el a szabályozó hatóságoktól, hogy szabályozzanak, a vasút üzemeltetőktől, hogy a vonatokat üzemeltessék, a pálya üzemeltetőktől pedig, hogy a pályát üzemeltessék. Ha viszont a vasútársaságok próbálnak szabályozni, a szabályozók az infrastruktúrát akarják üzemeltetni, az infrastruktúra üzemeltetők pedig a vonatokat, akkor minden a feje tetejére áll. Tehát egyértelművé kell tenni, hogy mire törekszünk, milyen irányban akarunk haladni. Ma még a későbbiekben az árnyék jelentéstevők találkozni fognak. Kancsin úr igen helyesen rámutatott, hogy vannak olyan területek, ahol nincs kompromisszumos módosító. Több mint egy órába telett, hogy a 7-8 terület egyikében meg tudjunk állapodni, és ez már rávilágít arra, hogy milyen nehéz feladat előtt állunk. És ez nagyon sokat kíván mindenkitől, hogy előre tudjunk lépni a kompromisszumok területén. Lehet, hogy itt a lehetetlenre törekszünk és lehet, hogy arra törekszünk, hogy minden frakció támogassa a kompromisszumokat, de azt hiszem, hogy ez csak álom. Végül is a szakbizottságnak előbb-utóbb szavaznia kell, és majd meglátjuk, hogy annak mi lesz az eredménye. Reuter úr a bizottság részéről kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, tisztelt képviselő, hölgyek, urak. Mint ahogy az elnök úr is igen helyesen elmondta, a vita során nekem is az az érzésem alakult ki, hogy igen, előremutató a vita. Szeretnék egy néhány fontos elemre és időpontra emlékeztetni ennek keretében. A felelős, az illetékes biztosok ra és rám is, mint főigazgatóra igen komoly nyomás hárult már egy jó ideje az átdolgozással kapcsolatosan. Tavaly szeptemberben döntöttünk úgy, hogy előre lépünk, és ezzel párhuzamosan folynak szabálysértési eljárások. Ezt követően tíz nappal később bemutattam az önök szakbizottsága előtt az átdolgozást, és a tanács már kialakított egy általános megközelítést, kilenc hónappal a javaslat előterjesztését követően. Úgy tűnik tehát, hogy mindenkiben van egyfajta türelmetlenség, hogy ezt sürgősen meghozzuk az átdolgozott rendeletet. Szándékosan három fő szempontra koncentráltunk. Az egyik az infrastruktúrára vonatkozó hosszú távú stratégia, ideértve a finanszírozást, a számviteli kérdéseket, a díjszabást. A második a szabályozói funkció erősítése, a harmadik pedig a kiegészítő szolgáltatások, az utolsó mérföld, ha úgy tetszik, ahogy Kacsin úr fogalmazott. Tehát ez a fő pillér, a e három fő pillér, amire az átdolgozás során összpontosítottunk. Számos módosítót láttam Szerakiáni asszony jelentésével kapcsolatosan kompromisszumos módosítókat, amelyek véleményem szerint a helyes irányban mutatnak. De most, hogy teljesen nyíltan, őszintén fogalmazzak, Minket néhány jelenlegi dolog azonban aggaszt, aminek ami a tervezetben szerepel. Kezdjem a, hadd kezdjem a szétválasztással, az unbundling -al. Amikor szeptember 27-én a szakbizottságnál jártam, akkor önök rákérdeztek a szétválasztásra. És én akkor azt válaszoltam, hogy a mi stratégiánk szerint a bírósághoz fordulnánk, és megnéznénk, hogy a 2006-os elhíresült közlemény mellékletét megfelelően értelmezzük-e, és hogy nem érintenénk a szétválasztás kérdését az átdolgozásban. Az általános megközelítés kapcsán ellen álltunk annak, hogy a tagállamok úgymond visszafordítsák a jogszabályt az első vasúti csomaghoz. Ugyanakkor az a megállapodás született, hogy végül is a bíróságtól tesszük függővé ezt a kérdést. A bíróság döntsön ebben, és ne próbáljunk bizonyos apró dolgokat így úgy jobbról, balról, középről módosítgatni. Tehát én nem támogatnám, hogy a mostani átdolgozási folyamat próbálja meg kezelni a szétválasztás problémáját. Kalasz biztos úr is megígérte, hogy javaslatot fog előterjeszteni 2012-ben erre vonatkozóan, és mielőbb lezárhatjuk az átdolgozást, annál közelebb kerülhetünk a javaslat kidolgozásához, aminek kapcsán hatásvizsgálatot kell készíteni, és ezen kívül foglalkozni kell azzal a kérdéssel, amit Kancsin úr említett, nevezetesen a belföldi utasforgalom liberalizálásával. Ez is szerepel, illetve mind a két dolog szerepel a bizottság munkaprogramján, a fehér könyvben, és még egy fontos dolog a tanúsítás, az interoperabilitás kérdése. Ezek mind tehát 2012 folyamán kerülnek terítékre. Ha viszont most az átdolgozással kapcsolatos vitába belekeverjük ezeket a dolgokat, akkor én csak azt tudom megjósolni, hogy nagyon elhúzódó tárgyalásokra kell számítanunk, és a bizottság javaslata még nyilván a mostani parlamenti ciklus alatt kerülne előterjesztésre 2013 környékén, és ezzel további három, két-három évet elvesztegetnénk. Tehát ennyit szerettem volna a szétválasztás kérdésével kapcsolatosan és a liberalizációval kapcsolatosan elmondani. Most, ha megengedik, rátérnék néhány kompromisszumos módosítóra, és elsőként azzal kezdeném, hogy a legtöbb kompromisszumos módosítót gyakorlatilag megerősíti az általános megközelítéssel kapcsolatos álláspontunkat, ami amit a tanács kialakított legyen, az az infrastruktúra fejlesztés, vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a szabályozói szerep megerősítése. Ugyanakkor aggaszt minket néhány más módosító, amelyekről úgy érezzük, hogy visszalépést jelentenek, ami az általános megközelítést illeti, illetve a bizottság javaslatát. Néhány módosító számunkra gyengének tűnik, és most a vitát meghallgatva egész egyszerűen nem értem, és három példát engedjenek meg. A számlák kiegyensúlyozása az infrastruktúra üzemeltetője kapcsán. Mi azt javasoltuk, hogy ezt három éven belül kell elvégezni, a tanács is legalább három évről beszél, de mindenféleképpen a éves szerződések időtartamához kötni. Az önök javaslata viszont semmiféle határidőt nem szab. Másik példa. A szolgáltató létesítmények üzemeltetői. Mi a bizottság részéről a jogi szétválasztást javasoltuk, a tanács ezt nem támogatta, ugyanakkor kész volt arra, hogy a számlák szétválasztásával helyettesítsük mindezt, hogy legalább az átláthatóságot biztosítsuk. Önök viszont minden szétválasztási követelményt támogatnának. Például vegyük a nemzeti, és az a harmadik példa, a nemzeti hat, szabályozó hatóságok. Önök a nemzeti szabályozók hatáskörét csak a diszkriminációra korlátoznák. De számos más esetben, így például a túlzott díjszabás, a nem megfelelő teljesítményrendszerek, nem megfelelő információ, karbantartási terv, stb. Ezeket mind vizsgálhatják a szabályozó hatóságok. Ezek ugyan nem diszkriminatív jellegűek, hiszen minden üzemeltetőre vonatkoznak, de úgy tűnik, hogy önök ez irányban nem gondolkoznak. Még számos példát sorolhatnék, például az infrastruktúrdíjazás, vagy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szerepe. Minden esetre a kompromisszumos módosítók közül jó néhány visszatérést jelentene az általános megközelítés tekintetében. Mi is támogatjuk természetesen az egyszerűsítést, a bürokrácia csökkentését. Sterks úrnak válaszul, nyilvánvalóan mi sem szeretnénk, hogy mind a 27 tagállam egyenként forduljon hozzánk. A 63-as cikkben már egyébként is biztosítva van a bizottság számára a beavatkozási jog, tehát egyetértek azzal, hogy jó lenne, ha nem terhelnék túl a tagállamok fölösleges, bürokratikus eljárásokkal és kérésekkel a bizottságot, hiszen ezek rendkívül időigényes feladatok lennének. Nyilvánvalóan az a véleményünk nekünk is, hogy az olyan különleges esetekkel, mint például a balti államok helyzete, foglalkoznunk kell, de én semmiféleképpen nem támogatom a derogációt. Le, beszélhetünk átmeneti szabályozásról, vagy speciális szabályokról, de a derogációt el kellene kerülni. Különösen nem az, az állandó jellegű derogációkat. Folytathatnám még számos részlettel, de azt hiszem, hogy korlátozott az időm. Minden esetre leszögezném, hogy mindannyian a vasutat szeretnénk középpontba állítani a szakpolitika területén az elkövetkezendő három évben, és előre kell lépnünk a fehér könyv kapcsán is. Kalasz biztos úr messze menően elkötelezett ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, az egységes vasúti térség létrehozását is egyértelműen középpontban állítja, de a az átdolgozás ehhez csak egy lépés. A az utasforgalom liberalizálása, az engedélyezés áttekintése és egy sor egyéb szempont legalább ennyire fontos, amikről a szakbizottság előtt majd még tárgyalunk, és a szétválasztás, az unbundling is. De fontos, hogy ezeket ne keverjük össze, és fontos, hogy elkerüljük, hogy párhuzamosan folyjon a munka ezeken a területeken. Köszönöm szépen. Merci, euh, merci la commission. Donné... Köszönöm. És végezetül Szerekiáni asszonynak adom meg a szót. Sí, grazie. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Felmerül bennem a kérdés, hogy a bizottságon belül olyan világosan szólnak-e, mint a főigazgató úr tette ma. Hallottuk az urat itt a bizottságban, aki azt mondta, hogy az unbundlingot támogatja, támogatja az unbundlingról szóló vitát az átdolgozás keretében is. Többször ö, hallottam őt és más bizottságok, biztosokat, illetve más bizottsági tisztviselőket, akik ilyen irányban fejezték ki véleményüket. Nos, tehát most felmerül bennem a kérdés, hogy önök egymás között beszélgetnek, mert számomra az a benyomásom, hogy nem volt elég világosság a e tekintetben. Nos, az átdolgozást a parlament elég jelentős késedelemmel kapta meg a kezdeti közleményhez képest, és most arról értesülünk, hogy a bizottság fel akarja gyorsítani a munkamenetét, és kéri, hogy a parlament várja meg a bíróság döntését, de lehető leghamarabb dolgozzát ezt az anyagot, hogy a biztos által adott határidőkön belül maradjunk. Van bizonyos késlem, de jó lett volna, ha biztos világosabban szólt volna már hamarabb is, az Európai Parlamentnek semmiképpen sem kell várnia, hiszen semmiféle, teljesen más a funkciója, nem pedig bíróságként működik. Éppen ezért az Európai Parlament jól teszi, hogyha ambiciózusan jár el, és megpróbálja a lehető legtöbbet kihozni egy projektből, hogy az egységes európai vasúti térség létrejöhessen. Éppen ezért azt hiszem, hogy jól teszi az Európai Parlament, hogy valamennyi témáról beszélünk, amit itt bemutattunk az átdolgozás keretében, vannak kompromisszumos módosítók, amelyeket valamennyien ismerünk, és ezekben a kompromisszumos módosítókban van egy vita, ami már lezajlott részben egyes kérdésekről. Természetesen készek vagyunk arra, hogy egyszerűsítsük a dolgokat, például a szabályozót illetően egyes rendelkezéseket készek vagyunk törölni, amelyek nagyon megnehezítenénk a szabályozó feladatát, de azt is elmondanám, hogy az árnyékrendtéstevők is éltek ezekkel a javaslatokkal, amik most az anyagban szerepelnek. Tehát itt egy együtt működésről, együtt gondolkodásról van szó, például a független szabályozó ö, funkcióját illetően, amely erős kell, hogy legyen, és amely átlátható módon képes legyen fontos feladatokat betölteni, amelyeket a kompromisszos módosítók világosan megfogalmaznak. Ami a tevékenység egyszerűsítését illeti, megnézzük, hogy tudjuk -e ezt még egyszerűbbé tenni. Azt hiszem, hogy az iránymutatásaink világosan szólnak ebben az értelemben. Ami a balti országokat illeti, van egy nyitott eszmecsere Zile úrral, aki több ízben felvetette már ezt a kérdést. Én sem értek egyet egy általános derogációval, de lehetnek bizonyos specifikus kivételek a tanács munkálataival összhangban. Ismétlem, hogy úgy vélem, hogy az Európai Parlamentnek ambiciózus tervet kell megfogalmaznia, hogyha tagállami szabályozóról beszélünk, ahogyan ezt tesszük a kompromisszumos módosítók ban, akkor nagyobb átláthatóságról is kell szólnunk. És a kompromisszumos módosítókban már nem szólunk az unbundlingról. Itt a számviteli szétválasztásról, az tanácsok elválasztásáról van szó, tehát átláthatósági rendelkezésekről beszélünk, amelyek, ahogyan Simpson elnök úr is mondta, a szereplők feladatait világosabban megfogalmazzák a vasút ágazatában ami pedig a többi kérdést illeti, azt hiszem, hogy a finanszírozással kapcsolatban jó kompromisszumos szöveget találtunk, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok is világosak, ugyanez a helyzet 13-as cikk tekintetében a szolgáltatásokról, természetesen folytatjuk a kompromisszos módosítókon való munkálkodást, ami engem illet nem hiszem, hogy jelenleg elfogadhatom a bizottság azon felhívását, ami szerintem megkésett. Köszönöm. Merci, Madame Szerakiani. Köszönöm, Szerakiani asszony, mondja az elnök. Most átmenetileg lezárjuk ezt a vitát, amely nem zárult le egyébként teljes mértékben. Azt hiszem, hogy itt még van mondani valónk. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. A 2012 évi költségvetési tervezet. Liberalcki úr nincs itt, talán Szaid egy rövid beszámolót tartott helyette. Eh, kolléga, eh, Köszönöm szépen, kolléga úr, hogy megkapom a szót, szívesen teszek eleget. Liberacki kolléga sajnos ma nem tud jelen lenni, és én megkért engem, hogy akkor néhány megjegyzéset éljek önök felé. Ami pedig a költségvetési tervezetet illeti, mi ebből a vonatkozásban a bizottság javaslatára építünk. Időközben ugyebár a tanács álláspontja ez is ismert, és ezzel kapcsolatban is érdemes lenne eszmét cserélnünk. De először a jó hírral szeretnék szolgálni. A bizottság reagált a mi javaslatainkra, különös tekintettel a három kísérleti projektre, amelyet benyújtottunk. Egyrészt ugye, ami a kulturális ágazat európai örökség, a információ, és foglalási rendszer, tehát az intermodalitás. Ezzel a három kérdéssel foglalkoztunk, ugyebár, és ezt benyújtottuk. A bizottság két javaslattal kapcsolatban nem mondott különösebbet, tehát ami az európai örökséget és az idegenforgalmat illeti. A harmadik a kapcsolatban pozitív megjegyzések érkeztek, és ez rámutat arra, hogy ugyanabba az irányba haladunk, mint ami a komitológiai eljárásban is megvalósult. Ennyit a jó hírekről, viszont Várható volt az, hogy szükség lesz arra, hogy a miniszterek részéről is egy, utó, egy utólagos javaslat születni fog bizonyos költségvetési tételek törlésére, ez többé-kevésbé elfogadható. Ezek a törlések azt jelentik, hogy a 2012-es költségvetésben 10 millió eurót meg tudunk takarítani, ez 6 ot jelent a bizottság javaslatához képest de nézzük meg azt, hogy mi kerül kifizetésre, de látjuk, hogy, hogy itt 140 millió eurónál vagyunk, és ez 12 százalékot jelent. Mivel magyarázható tehát ez a nagy különbség? A TEN-T projekt esetében ott egy 1, ott, ott egy ez ott egy 103 milliós csökkentésre láthatunk példát, ami pedig az Európai Hajó te, Tengerbiztonsági Ügynökséget illeti, ott is 7,3 milliós csökkentést javasolnak ahhoz képest, hogy 53 millió van a költségvetésben előirányítva, Engem érdekelne, hogy mi ennek a háttere, és szívesen venném, hogyha a bizottság támogatná ezt a három kísérleti projektet. Mi, mint közlekedési bizottság néhány számadatot minimumként tekintünk, és a tanács ez alá megy, különösen ami a transzeurópai közlekedési hálózatokat illeti. Ennyit lehetne mondani összefoglalóan azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnék itt eh, felvázolni. Nyilvánvalóan van még időnk, mert július 27-e a határidő, tehát eddig van időnk még reagálni a kérdésre, és reméljük, hogy a frakciók segítségével egy egységes stratégiát létre tudunk hozni. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok önnek. Árnyékjelentéstevővel szeretnék foglalkozni. Amit a Librawski úr itt javasolt, ez egy kiváló munka, nem sok mindent lehet ehhez hozzáfűzni, de talán annyit mégis elmondanám, hogy a költségvetés megalkotása egy rendkívül komplex feladat, és nem feltétlenül kell itt csak a takarékosságra összpontosítani. Még talán elmondanám, hogy örültem én is a jó hírnek, de ez a jó hír voltak éppen nagyon kevés ahhoz képest, hogy milyen számokat hallunk a bizottság részéről. A javaslataink túlnyomó részét elfogadták, de ezt minimumnak is tekintem, tekintem, és nagyon sok mindent nem fogadtak el. Ami pedig az idegenforgalom stabilizálását illeti, itt hallottunk ugyebár egy javaslatot, de egyebekben katasztrofális a helyzet. A tagállamok álláspontja ugyebár úgy hangzik, hogy a kiadásoknál csökkenteni kell, 12% hangzott itt el, ez egy jelentős összeg, összehasonlítva a bizottság javaslatával is. A bizottság bizottság részéről volt néhány észszerűtlen javaslat is, amelyet a tanács végül is korrigált, de ennek ellenére a bizottság észszerű javaslatait is csökkentették. Ez eléggé nehezen elfogadható számunkra. Még egy dolgot szeretnék itt kihangsúlyozni. Egy éve beszélgetünk itt az infrastruktúra költségvetésig, regionális hitelekről, sőt mindenféle speciális alapokról beszélünk, akkor mondjuk 10, 100 milliót a transeurópai közlekedési hálózatokból, ennyit töröljünk, ez teljesen elfogadhatatlan. Ami pedig az ügynökségeket illeti, ezekre is mindig hamis fény vetül, itt eltérőek a vélemények a közlekedési bizottság és a tanács között, már ami az ügynökségek szerepét illeti. Ez voltak éppen a parlament fegyveres keze, vagy fordítva is nézhetünk rájuk, attól függ, hogy milyen szempontból. De abból kiindulni, hogy ezek az ügynökségek csak pénzt nyernek el, és ezért csökkenteni kell a költségvetésüket, ez egész egyszerűen rémes. A tanács, a, a tanács ugyebár integrált tengerbiztonságról beszél, akkor úgy azt is elvárják, hogy ezt az ügynökséget dolgozzák át, és azután költségvetés technikai szempontból vonják össze. Én ezt egész egyszerűen nem tudom megérteni, hiszen politikailag mindig azt hangzik el, hogy az integrált politikát, az infrastruktúrát erősíteni kell, javítani kell a koordinációt, mindezt egy európai ügynökség esernyője alatt, és ezt követően aztán mondják, hogy akkor a költségvetést az bizony csökkenteni kell. És ez voltak éppen elfolytja, lefolytja ezeket a kezdeményezéseket, a dolog nem férhen, férnek össze egymással. De rövidre zárnám a hosszú mondókámat. Elhangzott az nagyon korrekt módon, hogy a tanács 22-én fog állást foglalni, és 27-éig van még időnk, lehetőségünk módosító javaslatokra, ez nem túl sok idő, de a tanács állásfoglalása nélkül elég nehezen tudunk előrelépni. Ez a plusz egy hét, ez a semminél több, próbáljuk kihasználni az erre adott lehetőséget, és valóban Gezine Meissner nevében hangzottak itt el dolgok, ő most jelenleg kórházban van és operációra szorul, de úgy gondolom, hogy a hogy köszönetet mondhatunk Liberacki úrnak az állásfoglalásért, és az ő álláspontja tükrözi a frakciónk véleményét, különösen mely a hatos pontot illeti. Ennek ellenére van egész sor módosító indítvány, amely befolyásolná ennek a munkának a további menetét, annak érdekében, hogy a közlekedés politikát megfelelően tudjuk képviselni a 2012-es költségvetésben. Na most, ami a transzeurópai hálózatok költségvetésének csökkentése, ezt én is csak rémesnek tudom titulálni. Nem is, a, nem is abba az irányba halad, amelyet mi közlekedéspolitika címén elképzelünk magunknak. Ami pedig a kísérleti projekteket illeti, úgy gondoljuk, hogy ezeket feltétlenül meg kell valósítani. Különös tekintettel az integrációt célzó projekteknél egyáltalán miért csak három országra korlátozódik ez, és ezt a kérdést szeretném a bizottságnak feltenni. Köszönöm szépen. Ki van most soron? Forster asszony. Azt hiszem, hogy ő is az árnyék nevőt helyettesíten, helyettesíti. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid tudok lenni. Nagyon nagy mértékben támogatjuk az Egységes Európai Égbolt projektet, ez számunkra nagyon fontos, és ami Liberaszki úr részéről elhangzott, ezzel kapcsolatban csak arról beszélünk, hogy több pénzre van szükség, az adófizetők pénzét fel kell jobban használni, de honnan jön ez a pénz? Mi lesz ennek a forrása? Ahol vannak, ahol rendelkezésre állnak források, azokat esetleg újból kellene elosztani. Hogy ha új projektjeink vannak, akkor újra kellene ezeket a pénzeket elosztani, hiszen itt több millió eurós projektekről van szó. Itt nem tudunk pénzjegyeket nyomtatni, a levegőből pénzjegyeket elővarázs, elővarázsolni. Például gondolok itt az integrált jegy értékesítési rendszerre. Ez az üzleti vállalkozások érdekét is, szá, is támogatja. Itt ne csak az Európai Uniót kérdezzük, hogy fektessen be pénzeket, ezekbe a projektekbe, hanem kérjük meg a vállalkozókat is, hogy vegyenek részt a finanszírozásban. Mi megalkothatjuk a keretfeltételeket, a megfelelő üzeneteket tudjuk közvetíteni, hogyha valaki különféle dolgokat meg akar valósítani, akkor nekik is rendelkezésre kell bocsájtani az erőforrásokat, ők is vegyék maguknak a fáradtságot. Vagy gondolhatok itt az idegenforgalomra. Az idegenforgalom egy rendkívül versenyképes terület. Itt nem várhatjuk el csupán csak el, hogy Európa finanszírozzon mindent, hanem az egyes vállalkozásokat jobban be kell vonni a finanszírozásba. Én nem akarom itt tönkretenni a jó hangulatot, nem akarom azt mondani, hogy nincs több pénz, de annyi pénzünk van, amennyi pénzünk van, és ezt a pénzt jobban, észszerűbben, hatékonyabban kell felhasználni. Köszönöm szépen. Kramer úr. a kollégámat helyettesítem, aki egy delegációs látogatáson vesz részt. A fenntartható idegenforgalom szerepel a költségvetésben. Hogyha a Lisszaboni szerződés egyáltalán érvényesül az idegenforgalom területén, akkor a költségvetésben is ennek meg kell jelennie. Nem arról van szó, hogy rendkívül nagy összegekről van szó, hanem egy külön jogcímként szerepel az idegenforgalom a költségvetésben. Másodszorban ami a fejlődést illeti, erről már számos dolog elhangzott. Szerintem nem helyes irányban haladunk. 50 milliárd került befeltetésre az atomerőművekbe, de mint ahogy ha megnézzük, hogy 20 éven belül mi várható, akkor teljesen más a helyzet. Itt a vasút esetében például semmiféle perspektíváról nem beszélhetünk, hogyha a földterülettel kapcsolatos problémákat nem oldjuk meg, és ha az infrastruktúra fejlesztés helyett másról beszélünk, akkor lehet, hogy lehetnének olyan beruházások, amelyek fele annyiba kerülnek, és hatékonyabbak. Tehát végig kell gondolni, hogy a jogalkotáshoz hogyan lehet jogalkotás mellett, hogyan lehet figyelembe venni a hatékonyságot, hiszen nyilvánvalóan a hatékonyságot akarjuk társfinanszírozni. Azt is végig kell gondolni, hogy mi legyen a nagy projektekkel. Európában a koridorokat kijelöltük, de végül is aztán a tagállamra bíztuk, hogy ezekkel mit kezdjenek. A nagy projektek eh, sokba kerülnek, időigényesek, de egyet szeretnék kirakadni, például a balti-adriai korridor Talintól, Varsón át a földközi tengerig, ez az ötös korridor, amit ebben a projektben támogatunk, az mind észszerű, a sinek kiépítése, a pálya kiépítése, de a kereszt útvonal Pozsony, Bécs, Párizs vonalában nyilvánvalóan Ausztriában ehhez alagutakat kell építeni. Ez költséges, annak ellenére, hogy az EU párhuzamosan támogatja, ugyanakkor Bécsből Sopronon át egy laposabb területen is lehetne vezetni. Ez észszerűbb lenne, gyorsabb, kevésbé költséges és gyorsabb. Tehát az ilyen alternatívákat is végig lehet gondolni. Itt nem arról van szó, hogy több pénzre van szükség, hanem a szakpolitika némi módosítására és okosabb végiggondolására. Monsieur Kühn. Kún úr. Ti. Präsident. Köszönöm, elnök úr. Egy kérdést szeretnék intézni a bizottsághoz. Mégpedig olyan kérdésről, amiről Kremer úr is szólt, azaz, hogyha az áru és személyforgalom az elkövetkező tíz évben európai vasúthálózatunkon 20%-os növekedést akar elérni, és az áru forgalom terhelése nő, akkor a zaj egy központi szerepet fog játszani. Sajnos az a helyzet, hogy mindig az infrastruktúrába lehet csak beruházni, mert ilyen a szabályozás. Az EMTS, ez egy jelző és biztonsági berendezés, infrastruktúrát finanszírozunk ezzel, és ott van egy megfelelő költségvetés, 450 millió eurós nagyságrendben évente, de a gördülőállomány a rendelkezés értelmében abban nem lehet beruházni, és, ez így, és inkább egy zajvédő falra lehet költeni, de sokkal hatékonyabb lenne a fékberendezések vagy a gödülőállomány átalakítása. Becslések szerint, tíz, hogyha tíz éven belül valamennyi teher vagont átalakítanánk a gördülő állományban, akkor az 4,5 millió eurót jelentene, milliárdot jelentene. A tagállamoknak is részt kell venniük ebben, illetve a vasúti társaságokban, de itt 300 vagy 350 millióról lenne szó, és ez egy nagyon jó és fontos intézkedés lenne. Elnök Bonucci úr kapja majd meg a bizottságtól a szót, aki válaszolni tud ezekre a kérdésekre. Igazgató úr. Köszönöm, elnök úr. A bizottság logikus módon támogatja a jelentéstevő javaslatait. Nem akarok most részletekbe bocsájtkozni bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, amelyek felvetődtek, de azt mondanám, hogy nézzük meg az ügynökségek történetét. Egy kényes szakaszon mentek át. 2011-ben az ügynökségek a személyzet elcsoportosítására, illetve hatékonyságra irányuló erőfeszítéseket tettek. 2012-re kértek néhány álláshelyet, és ez azért kell, hogy az ügynökségek megfelelhessenek új feladataiknak. Tehát itt az új emsz gondolok, 2012 2022-ben új területet ö, fog majd ez ellátni, és ö, az egységes európai légtér égbolt vonatkozásában is vannak új feladatok. Ami pedig a többi pontot illeti, nos, az egységes európai égboltra fordított kiadásokat 30%-kal csökkent, csökkentettük, tehát megnézzük, hogy milyen gyorsasággal lehet előre haladni ezen a területen. A többi területet, illetően például a kutatási területre való összpontosítás bizonyos területeken a célkitézéseink racionalizásával. Nos, mindez érinti a gördülő állomány kérdését is, amit felvetődött ezt lassan meg fogjuk tenni. Most a jogalapot módosítani kell, hiszen itt ez nem csupán költségvetési kérdés. A többi kérdést illetően nincs egyéb hozzáfűzni való. azt hiszem, hogy gratulálhatunk a jelentéstevőnek az általa végzett elemzéshez. Köszönöm, elnök. Ugyanazon félelmeket osztjuk, igazgató úr, nem tudom megadni a jelentéstevőnek a szót, hiszen nincs már jelen, éppen ezért azt javaslom, hogy térjünk át a napirend következő pontjára, amely az utazás nyilvántartási adatok felhasználása. Lichtenberger asszony kap majd szót, aki éppen most érkezik, de éppen még szomszédjával, Kramer úrral beszélget, vagy akár flörtöl. Nos, Lichtenberger asszony, egy olyan napirendi ponthoz érkeztünk, amely érinti önt talán kevésbé, mint a szomszédja, de itt a PNR adatokról van szó, ez az önjelentése. Csak emlékeztetni szeretnék, mielőtt ön megtenné beszámolóját, hogy a tanács jelentése beszélni kíván. Nos, a tanács jelentése a költségvetéssel kapcsolatban július 22-éről datálódik, és nekünk pedig július 27 éig kell benyújtani a módosítókat. A dokumentumot pedig október végén szavazzuk majd meg, illetve október elején a szakbizottságban. A nyári szünet utáni ülésünkön, október 16-án szavaz erről a Költségvetési Szakbizottság, és aztán a plenárison szavazunk erről az anyagról, hogy az év vége előtt ez elkészüljön. Lichtenberger asszony, önni a szó a PNR-rel kapcsolatosan. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Ami az utas adatokat illeti, ezeknek továbbadását és értékelését illeti, az utolsó időszakban már heves viták tárgyát képezte, és azok, akik az utolsó mandátum időszakban itt voltak, ők tudnak emlékezni arra, hogy rendkívül izgalmas meghallgatásokra került sor a gyakorlatból érkező szakemberekkel, különösen amikor olyan témákat tárgyaltunk, hogy itt a számítógépes utasfoglalási rendszerből származó adatokról van szó. Elég érdekes dolgokat hallottunk, adat állományok meg nem oszthatóságáról és adatállományok felhasználhatóságáról. Én a véleményemben arra tettem kísérletet, hogy mindaz, ami időközben bekövetkezett a gyakorlatban, ezekre tekintettel legyek, és tekintettel voltam az európai adatvédelmi biztos, illetőleg a tanács jogi szolgálatának véleményére is, és természetesen nemzeti alkotmánybírósági döntésekre, például Németországban is született egy ilyen döntés, amely egyértelműen rámutatott arra, hogy itt még mindig jelentős problémák vannak, arányosság kérdése például, és felvetül annak a kérdése is, hogy mit lehet elérni ezzel az eljárással, el lehet-e érni a kívánatos célt megpróbáltam azzal a kérdéssel is foglalkozni, ami számunkra alapvető jelentőségű volt, és aki új, akik újak közöttünk, ő, nekik mondom ezt el, ez a költségoldal, illetőleg a teljes biztonsági költségek kérdése, illetve az ezzel kapcsolatban létező bizonytalanságok. Ezzel összefüggésben és ennek keretében arra tettem kísérletet, hogy a véleményemet úgy alakítsam ki, hogy ezeket az új jogi fejlődéseket figyelembe tudjam venni, és a bizottságot is kértem arra, hogy ami a költségek viselését illeti, ezzel kapcsolatban szülessen meg a részükről is egy állásfoglalás. Ami a részleteket illeti, a igazság, a jogszolgáltatás területen problémákt okoz, hogy nehezek a, meg, a, hatá, a, a definíciók, egyáltalán mit értünk súlyos bűncselekmények alatt, és ez is eléggé jelentős jogbizonytalanságot jelent, akkor beszélünk itt a terrorizmus fenyegetésének csökkentéséről. Ezen túlmenően azt is világosan definiálni kell, hogy hogyan zajlik az adatoknak a feldolgozása, különös tekintettel az adatok továbbadásáról harmadik országok részére hiszen ez is egyike a problémáknak, hogy, hogy ebben az esetben nem a szerződésben rögzített normál, hagyományos adatcserékről van szó, hanem más típusú adatokat adunk tovább, és ami az adat tárolási határidőket illeti, itt is megpróbáltam az alkotmánybíróságok határozatai alapján e, dolgozni. Véleményem szerint a légiközlekedés szempontjából általános kérdés, hogyha az valakinek repülnie kell, akkor az, az utasnak többé-kevésbé alkotmányban rögzített szabadságjogairól kell lemondani azért, hogy egyáltalán be tudjon szállni egy repülőgépbe, hiszen az adatokat bizalmasan és biztonságosan kell kezelni, az adatok törlését is megfelelően kell szabályozni. Én nagyon világos határvonalat szeretnék itt húzni, jelenleg mi van az asztalunkon, ezt hasonlítsuk össze azokkal az elvárásokkal, amelyek megfogalmaznak, ennek alapján születtek a módosító indítványai. Néhány árnyék jelentéstevővel tudtam beszélni, nem mindenkivel sajnos, hiszen a Strasburgi hét alatt annyira sűrű volt a program, hogy nem tudtam mindenkivel kapcsolatba lépni de természetesen mindig is nyitva vagyok arra, hogy kétoldalú módon össük meg azt a kérdést, kompromisszumos üléseket tartsunk, és mondjuk ne, ezt ne augusztus 1-én tegyük, persze, sem, nem augusztus 2-án, annak érdekében persze, hogy a fáradt képviselők megérdemelt pihenőidejét ne korlátozzuk, de nagyon várom az önök álláspontját, és mint a jogi bizottság tagja, én kötelezettséget is éreztem arra, hogy ne csak a közlekedési szempontot vegyem figyelembe, hanem az igazságosság és a jogosság kérdését is, hiszen itt szakpolitikai politikai változásokról is van szó, méghozzá nagymértékű, vál, nagymértékű változásokról, és ez a légitársaságok szempontjából is fontos lesz, és ők nyilvánvalóan bele fognak szólni ebbe a folyamatban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egy közös utat találjunk meg Európában, ne az legyen, hogy egyszer 15 évig kell megosztani adatok, megold, megőrizni adatokat, egyszer meg ha csak 6 hónapig. Úgy gondolom, hogy egységes jogi kritériumokra van szükség. Olyan adatokról van szó, amelyek meghatározott célokat szolgálnak, és ezért gyűjtik őket, és azután más célokra használják fel őket de vegyük figyelembe a saját alkotmányos alapelveinket és szabadságjogainkat, éppen ezért legyünk nagyon óvatosak. Itt nem csak a légiközlekedésről van szó, hanem más területeken is adott esetben értékelhetik ezeket az, ezeket az adatokat, és adott esetben ez befolyásolja a mobilitás kérdését összességében. Köszönöm Lichtenberger asszony, Gross úr. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentést tevőnek. Sajnálom, hogy a kolléga nincs itt, és nem hallgathatjuk meg őt is közvetlenül erről a kérdésről. A néppárton belül természetesen más szakbizottságokkal is koordinálunk majd. A javaslatában itt a bizottsághoz hasonlóan bizonyos módosításokra kerül sor amikor az adatvédelemről van szó, akkor a polgárokat kell védeni, és nem a problematikus személyeket. Tehát szerintem egyszerűbb lenne, hogyha inkább a bűncselekménnyel és a terrorizmussal szembeni fellépésről beszélnénk inkább, és nem az egyszerű polgárokat céloznánk meg. Az átlagpolgár esetében az adatvédelem kapcsán a szabályozással egyet ért tettek, nyilvánvalóan a gyűjtött adatokat más célokra nem lehet felhasználni. Ami a terrorizmust vagy a súlyos bűncselekményeket illeti, ön jogász, nem tudom, hogy ez mennyire nehéz önnek. Nyilván a kiinduló pont ez a kettő volt, ez a két szempont. Tehát jó lenne, hogyha nem minden problémát próbálnak egyszerre megoldani és mindenféleképpen jó lenne, ha mindenki számára elfogadható definíciókban tudnánk megállapodni. Nemzetközileg és az EU-ban is jó lenne, hogyha ezekről a kérdésekről nemzetközi szempontból vitatkoznánk, és ennek megfelelő irányelveket és rendeleteket alkotnánk, mert egyébként túlságosan bonyolultá válna az életünk az EU-n belül. Tehát Röviden fogalmazva a koordinációt mindenféleképpen meg kell tenni a többi szakbizottsággal, igen, a polgárok védelme mindenféleképpen fontos, és mint ahogy említettem, a terrorizmusra és a súlyos bűncselekményekre kell összpontosítani, és európai szinten, illetve nemzetközi szinten egységes intézkedéseket kellene alkalmazni, hogy ne bonyolítsuk túl a helyzetet. Végezetül pedig a pénzügyi kihatások és a légitársaságok kérdése is fontos, éppen ezért az itt megfogalmazottak észszerűnek és arányosnak kell lennie. Köszönöm szépen. Köszönöm, Grasurtika asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Întâi și întâi uh, trebuie să subliniem Sorry. Tehát először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy Európában eltérő a helyzet az egyes tagállamokban, ami a PNR-eket, a PNR-t illeti. Vannak olyan tagállamok, ahol vannak nemzeti jogszabályok, Más országokban jelenleg próbálkoznak ilyen rendelkezések bevezetésével, illetve vannak olyan országok, ahol egyáltalán nincsenek jogszabályok a PNR-rel kapcsolatban. Éppen ezért a különböző tagállamok eltérő szabályokat alkalmaznak. Úgy gondoljuk nyilvánvalóan, hogy ha nemzeti PNR-eket alakítanak ki, akkor bizonyos közös európai szintű szabályokat tiszteletben kell tartani. Egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy a definíciókat egyértelművé kell tenni. Fontos, hogy az irányelv hatáját korlátozottabbá tegyük ahhoz képest, mint amit a bizottság javasol. A bizottság javaslata szerintem túlzott különösen ami a az adatok megőrzésének határidejét illeti az öt év túl hosszú. Szeretném felhívni a figyelmüket még egy dologra. Van egy irányelv az adatok megőrzésére vonatkozóan, telefon lehallgatások esetében, vagy telefonbeszélgetések esetében, amikor a telefontársaságok bizonyos határideig tárolhatják csak az adatokat ennek az átültetése is már nehézségekbe ütközött. A román alkotmánybíróság és a cseh alkotmánybíróság, valamint a német alkotmánybíróság is úgy döntött, hogy bizonyos rendelkezései az irányelvnek alapvetően sértik a polgárok alapjogait a személyes adatok védelmével kapcsolatosan, illetve más szabadságjogokat is. És ezért ezekben az országokban az említett irányelv átültetése késlekedik. Tehát oda kell figyelni a már meglévő precedensre. A PNR irányelv vitája kapcsán meg kell vizsgálnunk, hogy szükséges-e az adat megőrzés, milyen típusú adatokat lehet feldolgozni és elemezni. Ha az adatok átadásáról beszélünk, vagy az elemzések eredményének átadásáról harmadik országok felé, akkor szintén körültekintőnek kell lennünk. Úgy gondolom ugyanis, hogy az ilyen adatokat nem tudjuk átadni harmadik országoknak, amelyekkel az Európai Uniónak nincsenek kétoldalú megállapodásai, kifejezetten az ilyen típusú adatátadásokra vonatkozóan. Ezt azért említem, mert itt személyes adatokról van szó, az utasok magán életével kapcsolatos adatokról, és éppen ezért a megfelelő védelmet biztosítani kell az EU jogszabályoknak megfelelően. Tudom, van, hogy vannak olyan országok, ahol ilyen jogszabályok nincsenek, illetve elmaradnak az európai standardtól, és a harmadik országoknak történő adatkiadásra csak akkor kerülhet sor, ahol egyértelmű kétoldalú megállapodások szabályozzák azt, hogy a harmadik országokban ugyanolyan szintű adatvédelmet biztosítanak, mint az EU-ban. És hogyha az adatfeldolgozásról beszélünk, az adatfeldolgozásnak az Európai Unió területén kell megtörténnie, és az egyes országoknak megfelelő intézkedéseket kell e tekintetben foganatosítaniuk. Végezetül, és csatlakoznék azokhoz a kollégákhoz, akik hangsúlyozták a költségek megvizsgálásának fontosságát az ilyen intézkedések kapcsán. Fölmerül a kérdés, hogy kiviselje ezeket a költségeket. Hogyan fogjuk számítani a költségeket? Milyen részben viseli ezeket a költségeket a társ, az érintett társaság, milyen mértékben a tagállamok, milyen pénzügyi eszközöket alkalmazzunk. Végezetül pedig Szeretném felhívni a figyelmüket még egy szempontra. Ha biztosítani akarjuk, hogy a tagállamok ne valósítsanak meg olyan intézkedéseket, amelyek túllépnek az irányelvben foglaltakon, akkor talán rendeletre kéne inkább gondolnunk. Talán a rendelet megfelelőbb jogi aktus lenne az irányelvhez képest. Én kíváncsian várom az árnyék jelentés tevőkkel a soron következő megbeszélést, kíváncsian várom a kollégák véleményét. Nagyon fontosnak tartom, hogy felelősen járjunk el, amikor ezen a területen jogszabályt alkotunk. Köszönöm, Tika asszony. Sterks úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Paul Schmidt nevében szólnék. For a thorough job and I support én is szeretném megköszönni Lichtenberger asszony kiváló munkáját, és fontos, hogy az arányosságot, az integritást és az adatvédelmet, a biztonságot figyelembe vesszük. Itt megfelelő egyensúlyra kell törekedni, hogy ne terheljük túl se az utasokat, se a légitársaságokat, és ne gördítsünk akadályokat a szabad utazás elé. Fontos foglalkozni az adatok megőrzésének időtartamával, illetve az adatok felhasználásának céljával. Egyetértek abban, hogy az öt év túl hosszú, habár tudom, hogy a bizottság még ennél is hosszabb időben gondolkodik. Éppen ezért itt nagyon erőteljes álláspontot kell nekünk kialakítanunk talán a 30 nap valóban talán túl rövid ahhoz, hogy az adatok egyáltalán valamire felhasználatok lehessenek. Az érintett felekkel mindenféleképpen tovább kell konzultálni a határidő tekintetében, és itt anonim adat megőrzésre kell gondolni, ha bár ezt pontosan kell definiálni. Ami a súlyos bűncselekményeket illeti, a 2002-es keret irányel valóban túl széleskörű és irreleváns részben a PNR szempontjából minket elsősorban az aggaszt, hogyha csak a PNR-t használjuk a terrorizmussal szemben, ez túl szűk felhasználás lenne, hiszen itt szóba jöhet nyilván az illegális kábítószerkereskedelem, embercsempészet és egyéb bűncselekmények. Fontos, hogy ezeket a bűncselekmény kategóriákat körültekintően és viszonylag korlátozottan definiáljuk, hogy ne essünk túlzásokba. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok minden egyetértek abból, ami itt elhangzott, viszont néhány ponton az szeretnék tovább lépni, hiszen más szempontok alapján vizsgálta az utolsó parlament ezt a kérdést, amikor a belügyi és igazságügyi bizottságban foglalkoztunk ezzel a kérdéssel természetesen az Európai Uniós PNR megállapodáson alapul minden. És van itt néhány kulcsfontosságú kérdés, néhány kolléga elmondta, hogy nagyon fontos itt, hogy mire akarjuk felhasználni ezeket az adatokat. Ha komolyan gondoljuk ezt a dolgot, hogy egy olyan rendszert hozunk létre, amely elfogadott és működőképes, akkor korlátozni kell a felhasználási területeket két szempontból is. Először is definálni kell azokat a bűncselekményfajtákat, ahol a PNR-t egyáltalán fel lehet használni, és egyet értek éltek a lista széleskörű értelmezésével, és emlékszem, az utolsó parlament is foglalkozott egy speciális helyzettel, ez az európai elfogató parancs, amely ugyebár biztonságot jelent, és ezeket csak a legsúlyosabb bűncselekményfajták esetében lehet felhasználni, és végül is az derült ki, hogy az európai elfogadó parancsot akár malaclopások esetében is felhasználták egyesek. Úgy gondolom, hogy itt nagyon súlyos transnacionális bűncselekményeket kellene csak alapul venni, foglalkozni kell a súlyos bűncselekmények definiálásával, meghatározásával, ezzel kell komolyan foglalkoznunk, ahogy Szerx kolléga is említette például az embercsempészet, kábítószercsempészet, ez valóban megfelel az igazságnak, ezek súlyos nemzetközi bűncselekmények. A másik szempont pedig az, hogy egyáltalán milyen ügynökségek használhatják fel ezeket az adatokat. Itt azt szeretném látni ebben a jelentésben, hogy nagyon világosan megnevezzük azokat az ügynökségeket, amelyek hozzáférnek, és ez is egy korlátozást jelent azért, hogy más ügynökségek ne férjenek hozzá. Az Egyesült Királyságban nagyon szigorúak a korlátozások. Például, amit az Egyesült Királyság határőriz nemzeti szervei által gyűjtött adatok felhasználását illeti, és ez is szigorú védelmet jelent az adatoknak hogy ezt a helyzetet végül is a Schengeni rendszer keretein belül meg tudjuk-e valósítani, ezt nem tudok választ adni, akkor az adatmegőrzési időszakok. Egyetértek azzal, ami elhangzott az adatmegőrzéssel kapcsolatban. Természetesen itt egy kompromisszumot szeretnénk megtalálni, hogy az adatok meddig használhatóak egyáltalán, mert ha túl öregek az adatok, akkor már nem alkalmasak semmire se, és nem hasznosak. Éppen ezért foglalkozni kell az időbeliség korlátozásával, amíg ezek az adatok aktív módon felhasználásra kerülnek, és nem archiválásra kerülnek valahol. Meg kell különböztetni az aktív adatokat és az archivált passzív elavult adatokat. És egy további kérdés kérdés, és ez is szerepel Lichtenberger asszony jelentés tervezetében ez a melléklet. Nem értek egyet a, a Lichtenberger asszonyal bizonyos kérdésekben, amelyeket törölni szeret. Például azt javasolja, hogy töröljük a, hat, a hatos alpontot, amely a költségek finanszírozásával foglalkozik. Tehát aki a bevándorlási hivatalokban dolgozik, vagy hírszerzéssel dolgozik, az meg fogja tudni erősíteni. Tehát, hogyha bármit is fizetünk hitelkártyával, ennek ez nyomon követhető, de ha készpénzben fizetjük ezt ki, ez már nem nyomon követhető, és itt kezdődnek természetesen a problémák, hiszen arról kell gondoskodnunk, hogy potenciális gyanúsítottak nyomon követhetőségét tudjuk biztosítani a, hagyományos hírszerzési eszközökkel. És ami pedig a gyakori utasokat illeti, itt a gyakori utazók, gyakori utaz, ö, melyek azok a gyakori destinációk, ahová emberek utaznak, itt nem a Miles és hasonló rendszerekről van szó. Én úgy gondolom, hogy tartsuk meg az információkat, hogy kinek milyen utazási szokásai vannak, és ott adjunk jelzést arra, hogy adott esetben ebből potenciális fenyegetettség származhat. És ugyanez vonatkozik a 13-as alpontra, amely a jegyértékesítési információkra vonatkozik. Ez is életfontosságú az illetékes ügynökségek szempontjából, és amit még elnök úr nagyon szeretnék elérni, hogyha végül is elérjük azt, hogy egy Európai Uniós PNR mechanizmust kell tudnunk összeegyeztetni azzal, amivel a tagállamok dolgoznak jelenleg, rugalmasságra gondolok, de egyéb más megállapodásokra is tekintettel kell lennünk, amit az Európai Unió és harmadik országok kötöttek egymással a PNR-rel kapcsolatban, hogy nehogy az legyen, hogy Európában egy bizonyos fajta szabályozás érvényesül, míg, a, míg harmadik országokban másfajta szabályozás gondolok itt az Egyesült Államok államokra, Kanadára, Ausztriára. Ebben hagynám akkor, elnök úr, és remélem, hogy a jövőben még tudok néhány módosító indítványal élni, ami a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek hasznos lehet. Szembradban úr, Deverák asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Lichtenberger asszonynak jelentéstervezetért, amely az utasadatok jobb védelmére irányul. Meg vagyok győződve arról, hogy a Libe beli szakbizottsági kollégák szintén összpontosítanak az adatok védelmére, és az Európai Adatvédelmi Biztos, valamint az Alapjogi Ügynökség észrevételeire. Nos, azt hiszem, hogy a bizottság ezen javaslata hasznos, hogy a PNR adatok kezelését harmonizáljuk a 27 tagállamban, és ahogyan Matyi Ügros is elmondta, jobban hozzárajunk, járjunk a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények leküzdéséhez nemzetközi szinten. A Bizottság tagjaként különösen arra a tényhez ragaszkodnék, hogy ez az irányelv javaslat semmiképpen sem bonyolíthatja tovább az utasok életét, valamint a légitársaságok működését. Üdvözölni szeretném, több kolléga is szólt egyébként erről, jelentéstevőnk javaslatát azt illetően, hogy ezen irányelv költségkihatásait megvizsgálja az utasok és a légitársaságok tekintetében. Fontos az is, hogy az adatok gyűjtésének és átadásának módja teljes mértékben megfeleljen a légitárságok működési módjának, és ne teremtsen az irányelv plusz bürokratikus terhet. Ezzel kapcsolatban módosítókat fogok benyújtani. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Foster asszony következik. Yeah, thank you, Chairman. Köszönöm szépen a szót, elnök úr szeretném visszhangozni azokat a megjegyzéseket, amelyet néhány kolléga elmondott, és Bánről kolléga, akinek időközben sajnos távoznia kellett. És Lichtenberger asszony módosító indítványaihoz is szeretnék hozzászólni, nagyon kemény munkát végzett nyilvánvalóan, de foglalkoznunk kell azon, hogy egyáltalán miért van szükségünk ezekre az információkra, és ami a fejlett információ adás ellenőrzési rendszereket illeti, az államoknak erre nyilvánvalóan szükség van, de miért van szükség ugye a PNR-ekre a szeptember 11-e megtörtént, július 7-e is megtörtént és hasonló incidensek, amelyek felvetették ezeknek az adatoknak a szükségességét, és Bradburn kolléga is említette, hogy kinek szabad hozzáférés biztosítani ezekhez az információkhoz, amikor ügynökségekről, ügynökségek munkatársairól beszélünk. Csak példaértékűen elmondanám az Egyesült Királyságban a határőrizeti szervek 25 ezer főt foglalkoztatnak, de kevesebb, mint 1%-uk rendelkezik hozzáféréssel PNR adatokhoz. És ez helyesen is van, hiszen nem mindenki számára számára szabad itt hozzáférést, betekintést biztosítani. Ezt nagyon szigorúan és következetesen kell ellenőrizni. Ami pedig néhány további módosító indítványt illet az 1-2-es, 7-es és 8-asról van szó, itt súlyos bűncselekményekről beszélünk, és a jelentés foglalkozik, hogy itt is korlátozni kellene csupán csak a terrorizmus bűncselekményére. A terrorizmus nyilvánvalóan kulcsfontosságú, de Sturks úr foglalkozott más típusú súlyos bűncselekményekkel is. Szükségünk van itt egy jobb meghatározásra, és a kollégák említett említették a terrorizmust, a kábítószer bűnözést, az embercsempészetet, a pedofil bűncselekményeket és egyebeket. Nyilvánvaló mindenki számára, hogy milyen bűncselekményekre gondolunk, de nem egészen tudjuk, hogy mit értünk ugye súlyos bűncselekmények alól is. Brászban úr is említette, hogyha valaki nem fizette ki a parkolási díjat, akkor ez ne tartozik már ebbe a kategóriába. Nyilvánvalóan szükség van bizonyos tisztázásra, de nem szabad kivennünk a súlyos bűncselekményekre való hivatkozást. És az ütös is mindenképpen egy kérdés, az Egyesült Királyság szempontjából fontos, nem szeretnénk szétszedni itt az elektronikus határőrizeti információs rendszereket, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az információkat az egyes ügynökségek egymással, egymással össze tudják hasonlítani. Úgy gondolom, hogy az információkkal nem szabad visszaélni, hanem jól kell tudni használni. És azon módosítók, amelyek az adat megőrzési időszakokat illeti a hat hónap és öt év. Bradman kolléga elmondta, hogy vannak aktív és passzív időszakok. A 30 nap úgy gondolom, hogy nem lenne megfelelő, hogyha beszélünk a különféle rendőrhatóságokkal, és megkérdezzük azt, hogy mennyi idő alatt tudnak feltárni súlyos bűncselekményeket, három-négy évig is eltart, míg ezeket az embereket nyomon követik, míg le tudják őket tartóztatni, tehát a 30 nap teljesen alkalmatlan. Én értem, hogy Lichtenberger hogy mire akar kiukadni, de hogy most az öt év az korrekt, vagy a öt és, öt és fél év lenne korrekt, de nem járhatunk el úgy, hogy ezt nem fogadjuk el, mert minden típ, mert, mert ez csak a bűncselekmény típusra van. Vannak olyan alvó sejtek is a terroristák között, mondjuk 15 éven keresztül alvó sejt mielőtt aktív terroristává válik az illető, ezért nagyon körültekintően kell eljárni. Nagyon sok minden elhangzott ezzel kapcsolatban is. Világos, hogy egy jobb és hatékonyabb Európai Unió szintre van szükségünk annak érdekében, hogy a magas szintű biztonsági kockázatokkal szembesülni tudjuk, de nem szabad a gyereket a fürdővízzel együtt kiöntenünk, és ezen kívül vannak emberi jogok is, de legyünk realisztikusak, hiszen egy kockázatos világban élünk, és meg kell egy lépéssel előtte, és egy lépéssel előtte kell járnunk azoknak, akik megpróbálják károsítani a társadalmat. Köszönöm, Foster asszony, Zazada úr következik. Problem z tymi, którzy mówią na końcu jest taki, że Köszönöm. Ennek úr, aki utolsóként kap szót, annak mindig az a problémája, hogy az előtte szólók gyakorlatilag mindent elmondtak. A biztonság garantálása az egyik fő feladata az államnak, sok módszer van erre vonatkozóan, például a titkosszolgálatok operatív módszereit elemezni kell, vagy akár a repülőtereken kell ellenőrzéseket foganatosítani. Most az utasadatok felhasználásáról beszélünk, annak érdekében, hogy megelőzzük a terrorizmust, fellépjünk a terrorizmus ellen, valamint a súlyos bűncselekmények ellen is. A kollégák szóltak a költségekről, beszéljünk is a költségekről, hiszen itt 600 millió euróról van szó, és ehhez 16 millió járul az operátorok vonatkozásában felvetem tehát a kérdést a bizottsághoz, hogy mit kapunk cserébe. Egyetértek a jelentéstevő alaptézisével, azaz a terrorizmusra kell összpontosítanunk. Osztom azokat az aggodalmakat, amelyek az adatok felhasználásra vonatkoznak a súlyos bűncselekmények leküzdésében, hiszen a súlyos bűncselekmény meghatározása eléggé bizonytalan. A tapasztalat azt tanítja, hogy a nagyon részletes szabályozás nem teszi lehetővé a célkétűzések elérését, aminek érdekében az adott jogszabály létrejött. És azt hiszem, hogy ebben az esetben is erről van szó. Hiszen az európai elfogató parancs, ez nagyon világosan szóló példa volt a e tekintetben. Elnök, köszönöm szépen Zavada úr, Minsz úr következik. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen. A többi hozzászólóhoz hasonlóan is megköszönöm Lichtenberg asszonynak ezt a nagyon fontos jelentést, amire már igencsak szükség volt. Három problémát szeretnék és módosítót kiemelni. A kettes, a 11-es preambulum, 12-es preambulum pontra vonatkozóan. A vitában többek között ez volt az egyik központi kérdés, hogy milyen hatája legyen az irányelvnek, mennyire legyen széles körű a bűncselekmény fajták, kategóriák tekintetében. Mint ahogy Faszter asszony is elmondta, a bűncselekmény bűncselekmény, függetlenül attól, hogy ez kábítószer, csempészet, embercsempészet, pénzmosás vagy egyéb. És hogyha olyan adatbázist tudunk kiépíteni, amelyek határokon átnyúlóan működnek, és hatékonyak, akkor ezeket mindenféleképpen ki kell fejleszteni. A bizottság egy nagyon fontos mondatot is bevet az anyagba, nevezetesen, hogy a kisebb jelentőségű bűncselekményekkel nemzeti szinten járnának el a rendészeti szervek. Én szerintem ezzel lehetne a problémát megkerülni. A másik kérdés, és ez Bradborn úr, Foster asszony egyaránt érintette, Stex úr is. A 30 napos határidő, ami teljesen nevetséges. Összegyűjtjük ezt a rengeteg adatot, feldolgozzuk, amit aztán 30 nap múlva megsemmisítünk. A Szóval a 30 nap az mindenféleképpen túl rövid. Múlt héten Strasbourgban Néma vigyáz állásban emlékeztünk meg a londoni terrortámadás áldozatairól, és számoljunk azzal, hogy hasonló támadás bármelyik nap, bármelyik pillanatban ismét bekövetkezhet. És elhangzott, hogy 15 évig is inaktívak lehetnek bizonyos terroristák. Tehát én üdvözlöm Lichtenberger asszony megközelítését, de szerintem az arányokat kellene megfelelően meghatározni. Arra használjuk fel ezeket az adatokat, amire akarjuk, bűncselekményekkel és terrorizmussal szemben, de arról mindenféleképpen gondoskodnunk kell, hogy ezek ne juthassanak illetéktelen kézbe. Tehát még egyszer a határidő, az irányelv hatája, és az adatvédelem jellege. Szerintem ezek a kulcsfontosságú kérdések eh, ahhoz, hogy valóban védeni tudjuk a személyes adatok biztonságát. A bizottság kapja meg a szót azt illető, hogy minden rendben van ezzel a három ponttal, amely mindenki figyelmét felkeltette. A végkövetkeztetések talán eltértek, de a hatályt illetően, illetve az adatok kezelését illetően és tárolását illetően azt hiszem, hogy egyértelműek a kérdések. Tehát a bizottság kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, és üdvözöljük, hogy a szakbizottság foglalkozik ezzel a folyamattal, az irányelv javaslattal. Néhány dolgot szeretnék említeni. Két módosító foglalkozik kifejezetten a légi közlekedési kérdésekkel a 10-es és a 17-es. Mindkét módosítót üdvözöljük, és üdvözöljük az önök munkáját ezzel kapcsolatban. Minden hozzászóló alapvető kérdésekre világított rá a javaslat kapcsán. A LIBE szakbizottságban is dolgoztak ezen a kollégák. A javaslat nagyon fontos az EU belső biztonsága, belbiztonsága szempontjából, és nagyon érzékeny kérdésről, kényes kérdésről van szó, nyilvánvalóan ennek korlátozott a köre, hiszen a rendészeti szempontból is kényes kérdésről van szó. A bizottság, a LIBE szakbizottságban dolgozó kollégákkal kétszer találkozott, ahol is a, a javaslat arányosságát vitattuk meg, az adatvédelmi rendszert, illetve más fontos kérdéseket, amik ma is elhangzottak. Nyilván valóan a javaslattervezet alapvetően módosítaná az irányelv hatáját, és szeretné a bizottság megőrizni azokat az elképzeléseket, amelyeket eredetileg javasolt. Egyértelműen itt a súlyos bűncselekményekkel szemben kerülne alkalmazásra, aminek komoly előnye származhat a bűncselekményekkel szembeni fellépésben az adott megőrzés három év lenne, és a bírságolás széles körben kerülne alkalmazásra. A mostani pillanatig a rendészet területén elfogadott javaslat tokban például az európai elfogató parancsra vonatkozó jogszabályban is definiáljuk a súlyos bűncselekményeket. Nyilvánvalóan az adatmegőrzés időszakára vonatkozóan nem lehet egy matematikai képletet alkalmazni, de ami a PNR adatokat illeti, a 30 nap semmiféleképpen nem elegendő. Egy átlag ember 30 napon belül nem utazik általában kétszer, tehát a 30 napos határidő gyakorlatilag értéktelenné tenni az adatokat. Úgy gondoljuk, hogy az 5 év a minimális időszak, illetve ennél hosszabbat is szeretne a bizottság, de az öt évet tartjuk a legszigorúbb minimumnak. Az EU-ban az öt éves adatmegőrzési időszakot más adatbázisok esetében is széles körben alkalmazzák rendészeti szempontból, tehát ezért javasoltuk mi is itt most az öt évet. Még két dolgot szeretnék érinteni, amivel a jelentéstervezet is hosszasan foglalkozik, de ma nem hangzottak el. Az egyik az adatvédelmi rendszer. Mi azt javasoljuk, hogy az adatvédelemre vonatkozó keret eh, irányelv legyen eh, érvényes, hiszen eh, ez az a keret határozat, ami jelenleg is hatályos. A 2005-36-os azonban nem alkalmazandó, és ezért választottuk az általunk javasolt adatvédelmi rendszert. Még egy pont szerepel a jelentésben, az 1-es és a 9-es módosító kapcsán a PNR adatok felhasználásáról van szó. A valós idejű kockázat értékelés lenne az egyik cél, ez a PNR alapvető célja. Ha viszont a hatályt korlátozzuk, akkor kevés lehetőség marad erre. Éppen ezért mi azt kérjük, hogy az, ezzel a módosításokkal kapcsolatos álláspontjukat vizsgálják felül. A költségek természetesen fontos szempontot képviselnek, különösen a légitársaságok szempontjából. A vállalatok ugyanis komoly költségeket kell viselniük a PNR-rel kapcsolatosan. A bizottság egy független tanulmányt készítetett a költségekre vonatkozóan, ez nem egy random tanulmány, itt szakértői tanulmányról van szó, a költségek jelentősek, de fontos azt is megjegyezni, hogy függetlenül a végösszegtől itt tulajdonképpen utasonként kevesebb, mint 10 eurocentről van szó, és ezek nagyon konzervatív becslések, és két adat átadási alkalommal számolnak. Tehát a költségek mégsem olyan magasak, mint első pillanatra tűnnének. Végezetül egy kényes kérdést szeretnék még megemlíteni. A jelentés utal a, bizony, a tanács jogi szolgálatának véleményére, és egy linkre is utal, ahonnan az információk letölthetők az internetről. A jogi szolgálat véleménye, a tanács jogi szolgálatának a véleménye illetve elnézést, még egy dolgot. Ez egy korlátozott, bizalmas anyag, ugyanakkor viszont illegálisan valahogyan kiszivárgott a sajtóba. Úgyhogy mindenféleképpen jó lenne, hogyha a jogi véleményt úgy kezelnénk, mint bármely jogi szolgálat véleményét, nevezetesen bizalmasan. Littenberger asszony kíván-e hozzáfűzni valamit? No, I didn't leak the document because I didn't have it. Én nem szivárogtattam ki, mert nem is rendelkeztem ezzel az anyaggal. Okay. Uh, first... Rendben van, de németül is folytathatom. Ami a kollégákat illeti, illetőleg a különféle felvetéseket illeti, ami a árnyéjelentéstevők és mások részéről érkeztek. Ehhez szeretném elmondani, hogy általában összeszoktuk keverni az egyedi esetek nyomon követését, amely a jogi együttműködés területén lehetséges, illetve olyan eseteket, ahol jogsegélyre van lehetőség. A második pont pedig az összes utas adatát szeretnék ugye elemezni, annak érdekében, hogy ebből rájöjjenek arra, hogyha valaki gyakran repül Guatemalába, az adott esetben kábítósz és csempész, és aki gyakran repül Észak-Indiába, az mondjuk egy terrorista. Tehát olyan analógokról van szó, amikor ugyebár utazási szokásokat elemeznek, de nagyon sokból lehet Guatemalába, Pakisztánba vagy Észak-Indiába repülni. Itt arról van szó, hogy gyanús eseteket úgymond keresztül szűrnek az összes olyan utas adatán, akik semmit sem követtek el, tehát teljesen ártatlanok. Így létrejön egy probléma, és ez többször el is hangzott, méghozzá a célzatosságról hogyha a tagállamok definiálják azt, hogy ők mit értenek határokon átnyúló súlyos bűncselekményen, és valóban be is tartják ezt, hogyha vannak különféle bűncselekmény katalógusaink, akkor ebből problémáink leszünk, hiszen minden tagállam önkénte, önkényesen dönthet arról, hogy adott esetben egy parkolási büntet, bünt, büntetést is felvesz, mert mondjuk a tűzoltók kiáratát elállja valaki az autójával. Én tudom, hogy egy kicsit sarkalatosan fogalmaztam, de látnunk kell azt, hogy hol van értelme a dolognak, itt mindenképpen az arányosságról van szó, hogyha az összes európai polgár összes adata itt lenne ám az asztalon, is mindenféle algoritmusok alapján megvizsgálnám, akkor van egy bizonyos hiba arány is, és néznünk kell, hogy milyen költségek származnak ebből. Nagyon fontosnak tartom azt, hogyha úgy döntünk, hogy ilyen típusú mechanizmusokat bevezetünk, akkor valóban kössük ezt a céljukhoz. És ez a terrorizmus maga. Néhány kolléga itt elmondta, hogy milyen súlyos bűncselekményeket ők még szívesen felvennének ebbe a katalógusba, de ami jelenleg történik a jelenleg rendszerben, és ahogy ezt a bizottság javaslatából ki is olvastam, a akkor itt nagyon sok eszközről van szó, hiszen három év bizonyos tagállamok esetében egy olyan bűncselekményi kategóriába tartozik, hogy valamilyen bűncselekményt három évvel fenyegetnek, hogy elég széles körű bűncselekményekről lehet szó. Ez egy számomra fontos kérdés, és egy további tárolási időszak, sokan azt mondták, hogy a 30 nap túl rövid. Még egyszer elmondom én megpróbáltam figyelembe venni az alkotmánybíróságok döntéseit is, és német kollégák is elmondták a maguk kételjeit, hogy ezeket én figyelembe vegyem, komolyan vegyem, hogy ezen döntések alapján még mire van lehetőség, hiszen ezt a két országot amúgy is már köti az Alkotmánybíróság döntése. Németország az adatmegőrzés szempontjából ez egy analóg kérdés, hiszen itt olyan adatokról van szó, amelyek mögében nem áll konkrét gyanúsítás. Hogyha aktív és passzív adattárolásról beszélünk, ez is elhangzott ebben a körben, nagyon óvatosan kell itt is eljárnunk, hiszen itt névtelenített adatokról van szó annak érdekében, hogy viselkedési mintákat állapítsunk meg. Ha csak elmaszkírozott adatokról van szó, akkor akkor a betekintési lehetőség csak egy hierarchiával följebb kerül, többet nem jelent, és véleményem szerint ez nem megfelelő és nem elégséges védelme az adatoknak. Ami pedig a készpénzes fizetést és a hitelkártyákkal való fizetést illeti, itt is különbséget tennünk, hogyha csak azt őrzöm meg, hogy készpénzzel fizetett az illető, vagy hitelkártyával, és mindenki gyanús, aki készpénzzel fizetett, vagy megnézem még emellett az összes hitelkártya forgalmi adatokat is. Én nagyon szívesen kész vagyok arra, hogy a kollégákkal megbeszéljem még egyszer a kételjeiket, és nagyon örülnék egy további intenzív vitának, de én ennek ellenére úgy gondolom, hogy fi, legyünk figyelemmel arra, hogy itt nem átfogó módon a bűncse, bűncselekmények üldözéséről van szó, hanem arról van szó, hogy, hogy vegyük akkor az egyes légiforgalmi társaságok utasainak adatait, ezeket világítsuk át, ezeket továbbadjuk ugye a harmadik országoknak, és adott esetben már nincs kezünkben az az ellenőrzési lehetőség, hogy mi történik ezekkel az adatokkal végül is. Éppen ezért kérem a kollégákat, hogy vegyék ezt figyelembe hogyha nemzetközi kapcsolatokról van szó, és már beszélgettünk itt a különféle nemzetközi megállapodásokról, különféle országokkal, akkor eléggé nehéz lesz a helyzet, nem tudjuk ellenőrizni, ezt nem írhatjuk elő az Egyesült Államoknak, hogyha kapnak európai polgárok adatait, hogy ők ezekkel az adatokkal végül is mit, is, mit csinálnak, és az Egyesült, Király, Egyesült Államokból egyre nagyobb követelések jönnek minden évben azt akarják, hogy egyre több adatot adjunk át a részükre. Ennyit tudnék mondani első állásfoglalásként, és amit a bizottság véleményét illeti, még akkor is, hogyha ezt a dokumentumot én csak azért kaptam meg, mert valahogy online módon hozzáférhetővé vált. Én nem tudom azt mondani, hogy ezt töröljük és tegyünk úgy, mintha ez a dokumentum nem létezne. Én beszéltem a Libe, kol, Libe bizottság kollégáival, hogy ők tájékoztatnak bennünket a saját megbeszéléseikről, a, mielőtt bármilyen döntést is hoznánk, és én itt úgy gondolom, hogy az a minimum, amit szeretnék elérni, hogy definiáljuk valóságosan a súlyos bűncselekményeket, mert a három évvel való fenyegetettség, hogyha méz, ha megnézzük a tagállamokat, nagyon sokféle bűncselekményről van szó, és nagyon sok véletlenszerű eredményt is előidézhet, aminek egyáltalán nem örülnék. Éppen ezért várom az önök további javaslatait, hogy megbeszélhessük, építsük ezeket, és nagyon örülök a további jó ötleteknek és elképzeléseknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeptember 7-éig lehet módosító indítványokat benyújtani, és a bizottságban októberben fogunk szavazni. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont az az aténi eh, megállapodás, eh, és eh, aténi egyezmény. Én szeretnék röviden erről beszámolni, remélem, hogy gyorsan tudjuk ezt lezárni. Szeretném elmondani, hogy az aténi egyezmény egy hosszú ideje fennálló kérdés. 1974-re megy ez vissza, és a 2002-es jegyzőkönyv vetett föl kérdéseket, amelyel az egyezmény nem foglalkozott. Ezek különféle biztosítási kérdésekkel foglalkozott. A 2009 áprilisában a jegyzőkönyv fontosabb pontjait sikerült beépítenünk a tengeri személy és podgyászszállítás, illetőleg baleset esetén követendő eljárások esetén. A bizottság benyújtotta módosított javaslatát, és így az Európai Unió legyen az e- Ateni Egyezmény szerződő fele. Ehhez szükség van a parlament egyetértésére hogy meg, megköttethessék ez az egyezmény. Itt általában egy javaslatról szokott szó lenni, de ebben az esetben rendkívüli a helyzet, hiszen a tanács azt javasolta, hogy két javaslatot fogadjunk el, az egyik tőlünk érkezett, amely a szerződés 100 e, százas cikkeire vonatkozik, és van egy további cikkely, amely a jogi együttműködéssel foglalkozik. A tanács azért választotta ketté a jogi alapot, ugyanis a szerződés szerint a jogi együttműködésből Dánia egy opt-outot kért, tehát a jegyzőkönyv 10 és 11-es cikkére, cikké cikke Dániára ugyan érvényesül, de az egyéb rendelkezései a rendeletnek nem. A, az egyezmény szövege nem elfogadható, és csak el, elutasíthatjuk, ha nem értünk egyet. Nem tudom, hogy ha valakinek módosító indítványa van, akkor ezt július 14-ig három óráig megteheti, és remélhetőleg holnap tudunk szavazni a szakbizottságban, de illetve eredetileg ezt reméltük, de ezt nem tudjuk megtenni, mert a LIBE szakbizottság még szeretne erről vitatkozni, tehát csak októberben tud a mi szakbizottságunk erről szavazni. Kíván valaki hozzászólni? Korza úr? Köszönöm szépen a szót. Szeretném megerősíteni, hogy nem leszek hosszú, rövid lesz a felszólalásom, és ezt a napirendet hamar lezárhatjuk, az biztos. Jelentéstevő munkáját köszönöm, jelentéstevést támogatom, a néppárt nevében a magam részéről is elmondhatom ezt, hogy támogatom ezt a jelentést. Fontos ez az irány az utasjogok megerősítése érdekében, és úgy látom, ahogy a jelentéstevő is elmondta, hosszú történetről van szó, és most, érde, most, most érkeztünk el a fordulóponthoz. Az Európai Unió lesz a központi szereplő ebben az ügyben. Szeretnék hangsúlyozni egy gondolatot, hogy nem csak az egyezmény elfogadása a fontos, hanem az ellenőrzése is ugyanúgy a későbbiekben az Európai Bizottság nyomást kell gyakorolni, hogy ezt ellenőrizzék a jövőben ugyanúgy. Köszönöm a figyelmet. Thank you, Mr. Cole. Köszönöm szépen. A bizottság képviselője kíván-e szólni? Köszönöm szépen, elnök úr, csak néhány szó. Egyrésztről köszönetet szeretnék mondani a jelentésért valamint Kósa úr felszólalását is szeretném megköszönni, valamint jelezni szerezném, hogy ezen egyezmény, amint elfogadásra kerül, ratifikálásra kerül a tagállamok részéről, ez lehetővé teszi majd, hogy gyorsabban végrehajtsuk ezt az egyezményt nemzetközi szinten is, tekintettel tagállamaink súlyára ebben a térségben. És végezetül fennáll annak az érdeke, hogy ezt tegyük meg még mielőtt a 392-es szabályozás hatályba lépne, és a tagállamok kötelezettséget vállaljanak ezen egyezmény ratifikálására lehető legrövidebb határidő előtt, mégpedig mindenképpen 2011 vége előtt szeret. Ahogyan ön is jelezte, Dánia ratifikálja csak azt a részt, ami őt érinti ebből az egyezményből. Köszönöm szépen, elnök úr. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Akkor a mai délutáni napirend végére értünk, és akkor most a koordinátori ülés következik. Kérem, hogy mindenki, akit nem érint a koordinátorok ülése, csendben távozzék.